Okay. So, liebe Kolleginnen Kedves kollégák, ha nem is érkeztek meg olyan sokan, én mégis azt javasolnám, hogy folytassuk a munkát, és kezdjük el a délutáni ülést. Eszmecserét terveztünk a bizottsággal az Európai és Kína között megköttetett megállapodással kapcsolatban, amely a földrajzi árujelzőkre vonatkozik. Mint önök is tudják, ez a megállapodás 2019. november 6-án lett elfogadva, és most mindenféle kitérő nélkül átadnám a szót John Clarknak, a DG Agri képviselőjének, aki a nemzetközi ügyekért felelős ott a főigazgatóságon belül. Kérem, tartsa meg bevezetőjét. Uh, Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy itt vagyok. Ez egy jó lehetőség számomra, hogy bemutassam ezt a megállapodást. Ezt november elején uh, vezettük be, és Hogan uh, biztos, illetve a kínai partnere november 6-án Pekingben jelentették ezt be, és hát ott voltak a kínai legfelsőbb vezetés tagjai is, úgyhogy ez politikai szempontból rendkívül fontos. Nem először vagyok itt azért, hogy bemutassam ezt a megállapodást, de ez most már egy végleges szöveg, reméljük, hogy néhány héten belül a tanács is elfogadja, és a parlament is még a nyár előtt szavaz róla, és ezzel hatályba tud majd lépni valamikor az év második felében. Ez az első a kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és Kína között, úgyhogy nagyon fontos, már csak emiatt is. De fontossága talán annál is inkább látványos, hogy mind az Európai Unió, mind Kína igen pozitív lépésként értékeli az Európai Unió és Kína kapcsolatának szempontjából, és a kínai kormány maga is azt mondta, hogy ez egy nagyon pozitív új fejezetet nyit meg az EU-Kína kapcsolatokban. Ez egyébként a sikerét is mutatja a stratégiánknak, hogy az Európai Unió igen magas minőségi termékeit, mezőgazdasági, élelmiszeripari termékeit a világon mindenhol nagyon nagyra értékelik, tehát a reputációnk igen jó, a minőség, a nyomon követhetőség, a biztonság, élelmiszerbiztonság szempontjából, és így van ez az eredet megjelöléssel jelölt termékek esetében is. Mindez a reputációnkat még tovább neve, növeli. Miről is szól ez a megállapodás? Nos, először is nagyon magas szintű védelmet biztosít 100 európai termék számára az európai oldalon és 100 termék számára a kínai partner részéről, biztosítja a védelmet és annak a konkrét megvalósulását mind Kínában, mind az Európai Unióban, administratíve és a bíróságok szintjén is, tehát ex officio is. Ez nagyon fontos a kisebb termelők számára, akik nem képesek fedezni a bírósági perek költségeit. Harmadsorban a WTO-s szabályoknak megfelelően ez a megállapodás kimondja, hogy néhány már létező márkajelzés folytathatja a létezését a földrajzi eredet megjelölése jelölt termékek mellett, és azok a termékek, amelyek hosszú évek óta a piacon vannak, még további éveken át rajta maradhatnak a piacon a feta sajt, az ásziágó sajt és a lapszong és szucsong teákra gondolunk a kínai oldalról. Tehát ezek még évekig maradhatnak a piacon, ezeknek a neveknek az alkalmazása megmaradhat, aztán kivezetik őket a piacról, és onnantól kezdve egy exkluzív védelmet fogunk biztosítani a kínai és európai eredet megjelöléssel jelölt termékeknek. Ez hasonlóan működik a Mercosur, a Mexikói és a Japánnal kötött megállapodásban foglaltaknak. Az első négy év során progresszíve fogjuk védeni további 175 földrajzi eredet megjelöléssel jelölt terméket, ezek a következő négy év során fokozatosan fognak belépni a piacra. Ez azt is jelenti, hogy további neveket is felírhatunk majd a listára a jövőben. És végül, de nem utolsó sorban, egy hosszú távú megállapodásról van szó, az együttműködésen alapuló megállapodás ez, a különböző a márka jelzések, nevek védelmével kapcsolatban. Nagyon ambiciózus terveink vannak erre vonatkozólag, és szeretnénk ezt a megállapodást és a márka neveinket kínai nagy vásárokon, élelmiszeripari vásárokon is megjelentetni, de online platformokon is, mint amilyen például az Alibaba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jó az Európai Uniónak, az ikonikus termékeinket védeni tudjuk, Kínában is, amely egyébként egy gyorsan növekvő piac az Európai Unió élelmiszeriparának fontos export területe. Ugyanakkor itt nagyon sok a visszaélés is Kínában, és rengeteg az ingyen élő, illetve a hamis termék főként a sajtoknál és a tejtermékek területén. Ugyanakkor ez Kínának is jó, mert Kína is a legfontosabb piacon kap védelmet, a saját 100 ikonikus termékének számára. Kína egyébként egy olyan ország, ahol a konyhaművészet igen régi hagyományokra tekint vissza, több mint 2000 földrajzi megjelölésű termékük van, és Kína is Európában, de a kínai diaszporán belül is ezeket a prémium termékeket terjeszteni tudja majd. Kína már most tíz névvel, ilyen védett névvel rendelkezik, ehhez jön majd hozzá további 100, és aztán még 175. Ez az első e- földrajzi eredet megjelölésről szóló megállapodás e, Kínával, és a következő a e, hetek során a legutolsó a jogi finomhangolást fogjuk elvégezni, és aztán majd a tanácsi eljárás következik, és reméljük, hogy a következő hetek során a tanácsban alá is fogják írni, és mi nagyon örülnénk annak, hogyha az Európai Parlament még a nyár előtt megkapná ezt a szöveget, és igennel szavazna rá, mert ezzel valamikor majd az ősz folyamán hatályba léphetne a megállapodás. Remélhetően a szeptemberi Lipcsei EU-Kína csúcs találkozón már fontos fejleményeket tudunk bejelenteni ezzel az anyaggal kapcsolatban, de ez természetesen az Európai Parlament hozzájárulásától is függ, hogy minél hamarabb, még a nyár beáltáig ez megtörténjen. Köszönöm szépen, Clark úr. Winkler kollégának adnám meg rögtön a szót. Ő az állandó előadója az EU-Kína megállapodásoknak, ő neki a hozzászólása után rögtön távoznia is kell, úgyhogy mögtön meg is adom önnek a szót, parancsoljon. Much, uh, Elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek az Agriban, és hogy meghallgathattam az ön beszámolóját nemzetközi szempontból. Én vagyok az INTA szakbizottság egyik alelnöke, és ahogy elhang zott. Én vagyok az EU-Kína kereskedelmi kapcsolatok előadója is itt a parlamentben. Ahogy ez elhangzott, mi is úgy gondoljuk, hogy az EU-Kína földrajzi megjelölési meglapodás siker, és az INTA szakbizottságunk támogatta ezt a megállapodást. Különösképpen az INTA látogatásunk során 2008-ban, amikor Kínában láttunk, akkor magas szintű politikai párbeszédet folytattunk, és reményünknek adtunk hangot, hogy sikerül lezárni ezt a megalapodást. Ahogy elhangzott, ez az első megalapodás Kínával, így ez egyfajta üzenet is, hogy meg lehet állapodni Kínával. Persze látni lehet, hogy ez egy nagyon korlátozott hatályú megállapodás, specifikus a hatája ennek a megállapodásnak, sokkal korlátozottabb ez, mint az befektetési átfogó megállapodás. Úgy vélem, hogy kereskedelmi biztosunk a lehető legjobb szakértője ennek a témának, hiszen ő korábban mezőgazdasági biztos volt. Nem csak szimbolikus jellege van ennek a földrajzi megjelölésekre vonatkozó megalapodásnak, és ezt önök jobban tudják, mint én, hiszen önök itt az Agra szakbizottság tagjai. Igazából ez egy olyan megállapodás, amely megvédi az európai értékeket, ha úgy tetszik, a magas szintű standardokat, a minőségi termékeket, amelyek ismérvei a mi mezőgazdasági termékeinknek, szolgáltatásainak. Az Agri és az INTA is nagyon szívesen együttműködne a bizottsággal. Szeretném elmondani azt, hogy van arra mutató akarat az Intában, hogy részt vehessünk egy újfajta munkában a bizottsággal, minden területen, és nem csak a földrajzi megjelölésekről beszélünk, minden kereskedelmi meglepadás tekintetében szeretnénk még részt venni a végrehajtásban, szeretnénk kiaknázni teljes mértékben az Európai Parlament jogköreit, nem csak a monitorozás szempontjából, a tárgyalási szakaszban, hanem a megállapodások végrehajtásakor. Azt akarjuk biztosítani, hogy az Európai Unió érdekei tényleg elérnek majd az európai gazdákhoz, és akik sokkal jobban tudják majd elősegíteni termékeik földrajzi megjelölését. Ezen kívül kell ehhez egy mechanizmus, van egy érdekes dolog, Tudom, hogy ez majd napi renden lesz, nem tudok azonban itt maradni, hogy ezt meghallgassam. Érdekel a bizottság véleménye arról, hogy milyen fajta kapcsolatok alakulhatnak ki az EU-USA egyes fázisú kereskedelmi megalapodás kapcsán elnézést mondja a hozzászóló USA, Kína első fázisú megállapodás tekintetében, amely kihathat a mi e, EU-Kína földrajzi megjelölésre vonatkozó megállapodásunkra is. Mindenképpen várom tehát a bizottság véleményét, és e, ez egy hosszú folyamat lesz, de elmondhatom, hogy ez a megállapodás az, hogy hozzájárulásunkat adjuk, az biztos, hogyha minden teljesül időben és helyesen folytatják le az eljárást, nagyon sokan támogatjuk az Intából ezt a megállapodást. Köszönöm, hogy el a úr. Köszönöm szépen Winkler kollégának a hozzászólását. Vannak további eh, hozzászólók is. Toleré asszony kap elsőként szót. Euh, Elnézést, köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem Clark úrhoz. Kínával ez a megállapodás védi a földrajzi eredet megjelöléssel jelölt termékeket. Ez egy európai gondolat volt, amelyet egyébként aztán a világban máshol is alkalmaztak. Helyi gyakorlatokat, termelési módokat védünk ezen keresztül, helyi turizmust fejlesztünk az egész világban, és gyakorlatilag a, a biodiverzitást, illetve a környezetvédelmi vagy az állatjólétű szempontokat is ezen keresztül védeni lehet. A Kínával való megállapodással kapcsolatos kérdés a következőképpen merül fel bennem. Kína közben már aláírt egy megállapodást az Egyesült Államokkal. Itt a földrajzi eredet megjelölésű termékekre vonatkozó rész más szemléletet mutat, hogyan látja, látja ön ezt az igen nehéz együttélést a Kína és Oroszország közötti megállapodás, illetve a Kína Egyesült Államok beli megállapodás egymás mellett élését, miközben az egyik figyelembe veszi a földrajzi eredet megjelöléseket, a másik nem. Le Breton úr, köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon örülök ennek a kereskedelmi megállapodásnak Kína és az EU között. Azért mondom ezt, mert nagyon korlátozott a hatásköre, nem akarunk mindent összekeverni, mert amikor ezt tesszük, akkor a mezőgazdasággal fizettetjük meg az árat. Itt most végre sikerült egy konkrét kérdésre konkrét megállapodást megkötni. Ez a 100 termék szerintem jó kezdetet jelent a sampány, a feta és más olyan termékek vannak ezen, amelyek mindenképpen védelmet érdemelnek, ugyanakkor összesen 3300 ilyen termék létezik Európában, ebből összesen 100, hát az nagyon kevés, ön azt mondta, hogy 175-tel bővül majd a következő négy év során ez a sor, de ez még mindig nagyon kevés. Kínával kapcsolatban, ha jól tudom, 6 év tárgyalása kellett ahhoz, hogy 6 ilyen terméket elismerjenek, tehát nagyon lassan folynak a tárgyalások. Szerintem egy kérdés is megjelenik az emberben. Tudjuk azt, hogy a az európai bor, borok milyen sokat szenvednek az amerikai védővámoktól. A múlt héten egyébként egy intergrupban is felvetettük ezt a kérdést. És valóban. Vajon a kínaiaktól meg megkérdezték-e azt, hogy nem lehetne a bor exportot növelni, nem csak a földrajzi eredet megjelölésű borokra gondolok, hanem általában a bor exportjainkat. Köszönöm. Danke, kollégé. Köszönöm szépen. Kucsmiuk kolléga a következő hozzászóló. Köszönöm szépen ezt a felvilágosítást, amit kaptunk az igazgató úrtól. Szerettem volna kérdezni arról, hogy milyen finanszírozási vonzata van ennek a megalapodásnak. Az EU exportja élelmiszer, exportja Kínába 3 milliárd tesz ki, és 10% lesz az import. Valóban, és arra is kíváncsi lennék, hogy milyen perspektívákat lát ebben a helyzetben, hiszen itt most 1,3 milliárdos üzletről beszélünk, ezek nem annyira jelentős összegek az európai mezőgazdaság szempontjából milyen fajta perspektívákat lát ezen megállapodás kapcsán, milyen fajta módon lehetne növelni az exportot, ön mit gondol, hogyan lehetne nagyobb az export. Aztán kiterjesztés eh, három év alatt a földrajzi megjelöléseknek. Ez a megállapodás valós esélyeket kínál arra, hogy az export növekedhessen, a földrajzi megjelölési termékek exportja növekedhessen -e az Európai Unióban. Vielen Dank, Köszönöm szépen, Sander kolléga. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves igazgató úr. Én is nagyon örülök annak, hogy sikerült megkötni ezt a megállapodást. Ez egy igazi lehetőség a cégeink számára és a termelőink számára is. Van két kérdés, amelyre szeretnék utalni. Egyébként ezekre már a kollégák is rákérdeztek. Az első az lenne, hogy esetleg elmondana-e többet arról, hogy a következő termékek, melyek lesznek azok a termékek, amelyek a következő listára felkerülhetnek, hogyan fogják ezeket kiválasztani, ugye itt egy középtávú tervezetről van szó. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy most ugye mi aláírjuk ezt a megállapodást Kínával, ugyanakkor a Kína-USA megállapodás is párhuzamosan fut. Vajon ez utóbbi nem kérdőjelezheti-e meg a mi törekvéseinket és a Kínával való kapcsolatainkat? Köszönöm. Köszönöm szépen, Buda kolléga, kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen a kereskedelmi kapcsolatoknak minden fél számára előnyösnek kell lenniük az EU és a Kín, és Kína számára, és kérdésem az lenne, hogy a méhészet számára is előnyös ez a megállapodás. Itt a szakbizottságban volt erről már jó néhányszor szó. Van ö, olyan európai méz, amit Kínából származó mézzel kevernek össze, és ez igenis probléma a kínai kereskedelmi kapcsolatok keretében, tehát azt láthatjuk, hogy Kínából mézet hozhatunk az Európai Unióba, és ezzel gyakorlatilag becsapjuk az európai fogyasztókat, hiszen ennek a méznek nem ugyanaz a minősége, mint az európainak. Hogyha ezt eddig nem vették figyelemben, akkor a jövőben mindenképpen figyelembe kell venni, és szigorúbban kell eljárni. Köszönöm szépen, hogyha nincsen további kérdése napirendi ponttal kapcsolatban, akkor újra megadom a szót Clark úrnak, hogy megválaszolja az elhangzott kérdéseket. Thank you. Perhaps I'll start. Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy előre jelzem a következő témát a napirenden később. Ezt még cserélünk. A Kína-USA megalapodásról és annak hatásáról az Európai Unió mezőgazdaságára. Többen kérdezték azt, hogy milyen hatása lehet az USA-EU e megállapodásnak a földrajzi megjelölés szempontjából a mi területeken. Csak jelzem, hogy majd ezekre később válaszolok. Egyszer azt mondták, hogy Richard Wagner zenéje nem annyira rossz, mint amennyire, mint amennyire hangzik, Hogyha megnézem az USA-Kína megállapodást, hogy ennek milyen hatása lesz, akkor azt kell mondjam, hogy az olyan, mint Wagner zenéje, nem annyira rossz, mint ennek hangzik. Az USA-Kína megállapodás bizonyos szempontból korlátozza Kínában a földrajzi megölési termékek védelmét. Ez az alapvető megközelítés. Számos esetben, főként akkor, amikor már van egy márkanév, amely ellentétben áll a kínaival, vagy egy általános kifejezésről van szó. Nem egyértelmű az USA-Kína megállapodás szempontjából, hogy hogyan lehet ezt értelmezni, hogyha az USA-ban egy név, egy védjegy, vagy az USA, csak az USA-ban általános, generikus, akkor Kínában Kína ezt, mint földrajzi megjelölést elutasíthatná. Ez a WTO szabály szerint úgy néz ki, hogy csak akkor lehet egy GI-t, egy földrajzi megjelölést elutasítani, hogyha Kínában lenne védjegy ez, vagy ha Kínában ez generikus lenne. Az USA beli állása az adott névnek teljes mértékben nem mérvadó. Az USA-Kína megállapodás ezen rendelkezése azt jelenteni, hogy Kína nem maradna nem felelne meg a nemzetközi jogszabályoknak, hogyha ezt a rendelkezést szoros értelemben hajtaná végre. Az USA-Kína megállapodás azt is, azt, azt is kimondja, hogy bizonyos korlátozások vannak a földrajzi védelem szempontjából, vannak úgynevezett engedélyezésre váró termékek szerintünk, Az EU és Kína már informálisan lezárta a bilaterális megállapodást, így ez a rendelkezés az USA-Kína megállapodásból ránk nem vonatkozik, nem vonatkozik ezekre a nevekre. Tehát átmentek ezek a nevek a kínai szabályozói rendszereken, és ezek teljes védelmet élveznek. Tehát nincsenek még engedélyre váró tételek, tehát igazából itt ez ránk nem vonatkozik ezért mondtam azt, hogy nem annyira aggódunk ezen megalapodás miatt. Először is azért, mert Kína betartja a WTO rendelkezéseket, és ezen kívül a bilaterális megalapodásunkat is betartják, amelyeket velünk hoztak létre, ahol, amikor ott volt egyébként Kína elnöke is, és ez átment a kínai jóváhagyási rendszeren is. Volt egy kérdés 5-6 év telt az Kínának, hogy 10 nevet átvegyenek a 2000-es évek elején. Ez nem azt jelenti, hogy a következő 175-öt sokotáig fogja sok időbe fogom majd telni. Nem, nem fog sok időbe telni. 175 nevet a következő négy évben fognak majd levédeni. És ugyanezt fog történni az európai oldalon, és én emiatt nem aggódok. Ami pedig azt illeti, hogy hogyan tudjuk a neveket azonosítani földrajzi védelem szempontjából ezeket a tagállamok teszik meg, az, a GI termelői csoportokkal beszélnek, és azok a nevek, amelyek kereskedelmi szempontból fontosak Kínában, vagy a jövőben esetlegesen fontosak lehetnek majd, ezeket fogjuk célba venni, azokat célozzuk meg, amelyek kereskedelmi szempontból fontosak lehetnek, és ahol fennáll a veszélye annak, hogy ezeket megsértik. 3000 európai név van, és ezeket lehet, hogy nem is viszik tovább az adott régióból Európában. Hogyan fog, milyen gyorsan fog nőni majd a piac a földrajzi megölési termékek esetében Kínában? ez nem lesz túlságosan nagy, főként az olívolaj, a tej, a szeszes italok kapcsán, bor kapcsán lehet növekedés, és így majd, ha ez bevezették, akkor a hamisítványok, utánzatok eltűnnek a kínai piacról, és emiatt fognak többet eladni. Nagyon sokat reklámozzuk ezt a megalapodást, és elmondtam a bevezetőben is, hogy ezt megtesszük, nagyon jól meg alapozott eszközünk van erre itt Európában, amely EU támogatást ad erre a kampányra. 20%-ot adunk a gazdálkodóknak is, és próbáljuk reklámozni ezeket a termékeket Kínában és máshol is. 25%-os USA tarifa a borainkra, és hogy Kína segítette nekünk ebben, erről nem beszéltünk Kínával, de hogyha megnézzük a kereskedelmi adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy a bor exportunk mindig is sikeres volt Kínába, és ezt összekötve a földrajzi megrőléssel úgy gondolom, hogy már növekedni is fog ez nagy mértékben. Végezetül a méhészeti kérdés nem volt erről szó ezen megállapodás kapcsán, nem volt szó a, a mézhamisításról. Tudjuk, hogy ez egy gond, a Komagriban is beszéltünk erről, a biztosom tudatában van ennek a problémának, és megnézzük azt, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy az EU-ba érkező méz Kínából, Argentinából, vagy akárhonnan is érkezzen, az igazi méz legyen, és ne pedig valamilyen sziruppal vagy cukorral kevert méz. Köszönöm szépen a válaszait, és rögtön át is térhetünk a 12. napi rendi pontra, hiszen részben e, már meglettek előlegezve dolgok, ahogy az várható volt. Most beszélnénk tehát az Egyesült Államok és Kína közötti megállapodásról, eh, amelyről már korábban is elmondtuk, hogy aggodalmaink vannak vele kapcsolatban. Voltak itt aggodalmaink eh, a növény egészségügyi szabványok betartásával és a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatban is, úgyhogy megadom Clark úrnak ismételten a szót. Köszönöm szépen. Három elemről van itt szó, az EU-Kína megállapodás, illetve az USA-Kína megállapodás tekintetében, amely az európai mezőgazdaságra hatással lehet. Természetesen mindez attól függ, hogy az implementáció hogyan valósul meg Kínában. A piacra jutás, az igp illetve az SPS, ezek a kérdések. Az első elem számunkra aggályos lehet, az az, hogy Kína meg akarja duplázni a mezőgazdasági termékek importját, nagyjából 20 milliárd dolláros bevételről 40 milliárdra térne át. Szója, disznóhús, vagy sertéshús, másfajta hústermékek, gyapot, tengeri termékek. Tehát ezen keresztül az importot növeli, és a szója, illetve a sertéshús lesz az, amely rendkívül nagy mennyiségben kerül majd importálásra. Brazília helyett most az USA-ból fogják beszerezni ezeket a termékeket. Ez azért is van, mert ugye náluk az afrikai sertéspest is elburjánzása miatt a sertéstermékek most nem, tehát ezek hiányoznak a piacról. Most az, hogy pontosan hogyan fogják megosztani ezt a, az összeget a különböző termékek között, azt nem tudjuk. 10%-os a GDP növekedése Kínának, és ugye ezt továbbra is tovább fogja növelni, Ugye most 6%-os a GDP növekedése idén, persze a koronavírus ebbe még közbeszólhat, Úgyhogy kérdés az, hogy ilyen nagymértékű növekedést meg fognak-e valósítani, vagy sem, és lesz-e bármiféle sürgősségi helyzet, vagy bármiféle más viszmajor, és emiatt esetleg az import volumen mégis csökkenni fog. Tehát ezzel kapcsolatban bizony van arra vonatkozó a kockázat, hogy az EU a versenyhátrányba kerül, és nem tudjuk pontosan azt, hogy mindennek milyen hatása lesz. Nagyjából hat hónapra van szükségünk ahhoz, hogy lássuk azt, hogy ez a megállapodás a gyakorlatban hogyan valósul meg. Egyelőre még túl korai lenne erről beszélni, hogy ennek milyen hatása lesz Európára. Ugyanakkor van azért itt egy rendszer szintű probléma is. Az Egyesült Államok hosszú éveken keresztül arra utalt, hogy Kínának a piacgazdaságra kell teljesen áttérnie, és hogy az állam ne szerepeljen a gazdaságban. Ugyanakkor jelenleg egy tervgazdasági szemléletű kereskedelmi megállapodást kötött meg az Egyesült Államok Kínával, miközben Kína és a központi szervek továbbra is beleszólnak a gazdaság irányítására. Tehát itt egy állami irányítású gazdaságpolitikáról van szó, mindenhez engedélyre van szükség, tehát ez szerintünk hosszú távon egy rendszer szintű problémát jelenthet. A másik terület, ahol az USA-Kína megállapodás az Európai Unióra hatással lehet, ez az IGP termékekre vonatkozik, erről már egyébként beszéltem, és alapvetően emiatt egyébként nem is aggódunk túlságosan. A harmadik terület az SPS, tehát a különböző egészségügyi engedélyekre vonatkozik. Itt most nagyon őszinte leszek, úgy tűnik, hogy Kína hormonkezelt állati termékek importját engedélyezte, pedig ez ellentétes azzal, hogy Kína korábban nem engedte be a hormonkezelt marhahús termékeket piacára. Kína hatásvizsgálatot fog majd ezzel kapcsolatban elrendelni, ugyanígy a sertés ágazatban és a szarvasmarha ágazatban is. Kína a GMO ö, Egyesült Államok beli alkalmazásával kapcsolatban ö, is ö, kérdéseket fogalmazott meg, és Kína ugyanakkor automatikusabbá teszi az engedélyezését a különböző USA-beli bevett gyakorlatoknak, a különböző húsipari termékek, illetve tengeri termékek esetében. Tehát ennyit az SPS-ről. Sokkal gyorsabbak lesznek az engedélyezési eljárások, és a regionalizáció elfogadásán keresztül is megteszik ezt, ez főként a madárinfluenzára vonatkozóan fontos fejlemény. És hát ennek azért hatása lehet az EU-s exportokra is, főként a hústermékek, illetve a tejtermékek esetében. Kína az USA exportok engedélyezését, exporttermékek engedélyezését felgyorsítja, az hosszú távon az európai termékekre is pozitívan hathat. Ugyanakkor talán kevésbé pozitív az, hogy a marhahús, a hormonkezelt marhahúsokat beengedik ezen túl a piacra, ennek nagyon hosszú távú hatásai lehetnek, és amennyiben ez megvalósul, az nekünk versenyhátrányt jelent, mert hát ezek a hormonkezelt termékek, illetve növekedésserkentő termékek miatt alacsonyabbak az amerikai termelők bekerülési költségei az európai termékekhez képest. Természetesen minden attól függ, hogy Kína hogyan fogja majd a gyakorlatba átültetni ezeket a különböző intézkedéseket. Tehát azért van itt mozgástér. És nekem az az érzésem, hogy a jelenlegi koronavírus által meghatározott időkben nagyon komoly odafigyelés és nem, tehát hogy a, a kínai fogyasztók nem fordulnak bizalommal a különböző élelmiszeripari termékek felé, tehát ez, ennek is hatása lehet arra, hogy majd a kormány hogyan alkalmazza az USA-Kína megállapodásban szereplő feltételeket. Korábban voltak olyan nyilatkozatok is, hogy minden attól függ, hogy ezeket az intézkedéseket konkrétan Kína hogyan fogja alkalmazni, tehát itt tényleg a mozgástér az, amire oda kell figyelnünk. Ez igaziból nekünk akkor jelenthet aggályokat, hogyha a baromfi, a sertés és a marha hús termékeinket hátrányba kerülnének ezek a termékek, tehát itt egy olyan rendszer szintű a dimenzióról van szó, amely semmiképpen sem üdvözlendő. Úgyhogy nagyon sok minden az implementációtól függ, és mi ezt nyomon fogjuk követni közelről, és remélem, hogy néhány hónap múlva már talán a nyár végén be is mutathatom azt, hogy ennek a megállapodásnak az implementációjának a nyomon követése véleményünk szerint hogyan halad. Köszönöm szépen, Clark úr, ez nem csak pozitív hangzású, amit elmondott, hanem intenzíven figyelemmel is kell kísérnünk azt, hogy milyen megvalósítást nyernek a kötelezettségvállalások. Köszönöm szépen, és köszönöm az információkat is. Nagyon jó volt az, hogy Wagner példáját hozta fel, azért a mezőgazdaság, az élelmiszerbiztonság azért az nem zene, még akkor is, hogyha ön meg akart nyugtatni bennünket, azt kell, hogy mondjam, hogy én azért nem vagyok nyugodt. Engem nem sikerült megnyugtatnia. El kell gondolkodnunk azon, hogy itt másfajta megközelítése van szükség az élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek esetében. Ha a zene és a kultúra esetében vannak is példák, vagy ellenpéldák, itt nem csak folklorisztikus megközelítése van szükség. Én azt gondolom, hogy megfelelőképpen kell táplálnunk az embereket, és ezek a nemzetközi megállapodások egy kicsit emberségesebben kellene, hogy megszülessenek, és amikor arról beszélünk, hogy Kínának a világkereskedelmi szabályokat be kell tartania, én szerintem ő, ez nem, ő ezt nem teszik meg, mi európaiak betartjuk a szabályokat, de ez nem nincs mindig így a világ más országaival. Tehát egy picit máshogy kellene a mezőgazdaságról és az élelmiszeriparról gondolkodni szerintem. Zander kolléga. Clark. Köszönöm szépen, Clark úr. Egy kérdésem lenne. De közben rájöttem arra, hogy még nagyon sok kérdésre önnek sincs meg a válasza, önnek is vannak kérdései és aggájai is. Azért ettől függetlenül én mindenképpen emlékeztetnék arra, hogy Kína több mint 40 milliárdért kíván amerikai termékeket vásárolni. Ez biztos, hogy azt is magával hozza, hogy az európai partnerek vagy beszállítóktól kevesebbet fog rendelni, ilyen például a sertéságozat jelenleg ugye az európai sertéságazat, a pest is által letarolt területeket látja el termékekkel, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk, és európai szintű a gondolatmenetre van itt szükség. Köszönöm szépen, a zárásképpen pedig Buda kolléga kap szót. Köszönöm szépen, igazgató úr. Nagyon örülök, hogy ennyire őszinte volt velünk, ami az aggodalmakat illeti eh, az Egyesült Államok és Kína közötti megállapodással kapcsolatban. Lehetséges, hogy a mezőgazdaság itt Európában szenvedni fog a következményektől. Van itt néhány vörös vonal, ami a Kína és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat illeti. Itt van például a növekedés serkentő hormonok kérdése és a káros anyagok használata, olyan káros anyagok, amelyek az egészséget károsítják, az ezekkel érintett termékek közvetetten, vagy valami fajta csalás által akár az európai piacra is bejuthatnak, úgyhogy itt nagyon óvatosaknak kell lennünk, nem kívánjuk, hogy ilyen hormonkezelt mérgező anyagokat tartalmazó hústermékek jöjjenek az európai piacra. Nagyon oda kell tehát erre figyelnünk. Köszönöm szépen a kollégák hozzászólásait, nincs további, de. Just une, pardon, une petite euh, remarque. Egy kis megjegyzésem lenne. Kína nagyon nagy ország, és nagyon ősi ország, a gazdasági forradalom az elmúlt 30 évben egészen elképesztő, és óriási a növekedés a fogyasztás területén, tehát arra is emlékeznünk kell, hogy a tejjel kapcsolatos botrányok hogyan alakultak, vagy pedig, hogy milyen hatása volt a kínai fogyasztóknak a világ liszt, illetve gabona termelésére. Tehát itt nagyon fontos lenne, hogy az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió között a normák konvergenciája megvalósuljon. Azért a hormonkezelt termékek az nem olyan hú de szuper, és megvannak azok a tudományos alapok, amelyek alapján kijelenthetjük, hogy bizonyos gyakorlatok nem elfogadhatóak, tehát inkább fölfelé próbáljunk közösen haladni, és ne az olcsóbb, de rossz minőségi termékek irányába. Biztos vagyok abban, hogy a mi érdekeinket, igényeinket is figyelembe kell venni. De az is fontos, hogy megnézzük azt is, hogy milyen fajta jövőbeli igényeik lehetnek a kínaiaknak geopolitikai kontextusban, és, és hogy ez mit mondhat a mi jövőbeli opcióinkról, már ami a mezőgazdasági kereskedelmet illeti. Köszönöm, Andrió kolléga. Köszönöm szépen. Nem akartam hozzászólni eredetileg, de aztán végül is nem tudtam megállni. Tehát, Clark úr, mi már 2012 óta ismerjük egymást, és hát az is igaz, hogy mindig nagyon nagy öröm az, hogyha találkozhatunk. Láthatjuk azt is, hogy a nagy eszmék, vagy a nagy elmék azok mindig megértik egymást. Én azt gondolom, hogy ez azért a multilateralizmus végét jelenti, mert ezek a bilaterális megállapodások a multilateralizmus helyébe lépnek. Hogyha normákról akarunk beszélni, akkor az jó, hogyha fölfelé próbálunk haladni, és magasabb igényszintet állapítunk meg. Ugyanakkor azért eléggé szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy Kína mennyire fogja ezeket betartani. A múlt héten Strasbourgban beszéltünk a Bor Intergroupban arról, hogy Trump, vagy Trump úr mit is tett a borpiacon, hát láthatjuk, hogy nagyon törékeny ez az egész piaci szegmens konkrétan. Ne felejtkezzünk meg a bortermelőinkről, mert ők lassan bezárják a boltot, és amikor a tejpiaci válság volt, akkor ne felejtsük el azt sem, hogy milyen sok európai termelőnek kellett bezárnia a tevékenységét. Tehát próbáljunk meg a minőségre odafigyelni, és ugyanakkor a multilateralizmust próbáljuk támogatni, mert a bilaterális megközelítés mindenképpen gyengíti az európai pozíciókat. Ähm. Köszönöm szépen. Clark úr, parancsoljon. Válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen minden képviselőnek, aki hozzászólt. Az az üzenetem, hogy én nem fogom önöket megnyugtatni, nem próbálom önöket megijeszteni sem. Majd meglátjuk a következő hónapokban, hogy hogyan hajtják végre ezt a megállapodást, és ennek milyen hatása lesz a kereskedelmi áramlásra illetve az európai exportra. A marhahús és csirkehús exportunk most kezd beindulni, és figyelembe véve, hogy magas fehérje igénye van Kínának, valószínűleg ez tovább fog növekedni. Lehet, hogy kicsit le fog majd lassulni, amiatt, hogy az USA-nak látszólag előnye van most a marhahús és a csirkehús esetében. A sertéshúsnál hasonló a helyzet, szinte felrobbant a kínai piac az elmúlt években, ez a mi előnyünkre ment nagy részben. Az USA is um, kiveszi a részét egy kicsit ebből a piacból, de szerintem a piac elég nagy mindannyiunk számára. Ez az első analízis, amit a brazilok is csináltak, hogy mindenki számára elég nagy lesz ez a piac. Deszel úrral egyetértek, már átadtuk Kínának azt az üzenetet, hogy be kell tartaniuk a WTO kötelezettségeiket, és a nemzetközi standardokat is be kell tartaniuk. Ha ezt megteszik, akkor kevésbé káros hatásokat érezhetnek az USA-Kína megalapodás miatt, hiszen Kína az EU-nak ugyanolyan fajta eljárásokat kell, hogy elvégezzen az, e, a jóváhagyások miatt. Például a sertéshús, a marhahús esetében és a csirkehús esetében van egyfajta kulturális dimenzió is. A következő hónapokban azt kell megmutatnunk Kínának és másoknak is, hogy mennyire magas szintű és fenntartható az Európai Unióban az élelmiszer előállítás. Kitűnő üzenetünk van, ezt ismételni kell, meg kell ezt mutatni, állandóan meg kell mutatni ezt tengeren túli partnereinknek, hogy nálunk a legnagyobb a gazdálkodást a tanyától a, az asztalig terjedő lánc, ez a legjobb. És Úgy vélem, hogy állandóan erre az üzenetre kell koncentrálnunk. Buda úr figyelmeztetett bennünket arra, hogy csalás lehet, vagy a szabályok megkerülése, például a marhahús esetében. Az USA és a Kína közötti megállapodás semmilyen módon nem fogja csökkenteni a lehetőségünket, hogy a határon ellenőrizzük a termékeket, mindazt, amit behozunk, illetve kivisszünk. Sokkal inkább aggódok amiatt, hogyha Kína elfogadja a hormontáplált marha húst, akkor alássa ez a mi politikánkat ilyen szempontból de majd meglátjuk, hogy ezt a rendelkezést hogyan fogják majd a gyakorlatban végrehajtani. Toloré asszony azt kérdezte, hogy van-e egyfajta közeledés az USA-Kína standardok között, vagy sem. Igenis és nem is. Igen, olyan szempontból, hogy specifikus termékek esetében Kína elfogadja az amerikai standardokat, vagy jóváhagyási döntéseket a formulák, nyomtatványokon, illetve a termelési gyáraknál, és látszólag elfogadják az USA-ban alkalmazott hormon táplált marhús standardot is de nem veszik el teljesen az USA standardokat, ők a nemzetközi standardokra törekednek, amely nálunk is fontos szabályozói szempontból. Nem lehet általánosítani, hogy megválaszoljam az ön kérdését, minden egyes rendelkezést külön kell megvizsgálni. Szerintem elnök úr, megválaszoltam így vagy úgy a kérdéseket, és nagyon szívesen megválaszolom a további megjegyzéseket, és Köszönöm, Clark úr, ezt a ö, ö, tájékoztatást, illetve azt, hogy megválaszolta az aggájainkat, és hasonlóképpen mi is figyeljük azt, hogy hogyan zajlik majd a végrehajtás az EU-Kína meglepadás tekintetében. Köszönöm szépen, és remélhetőleg hamarosan újra viszont láthatjuk itt a szabadságban. Ja, dann kommen wir zu... És akkor áttérünk a 13-as napi rendi pontra, amelynek egy vélemény a tárgya, egy olyan vélemény, amelyet a szakbizottságunk a jogi szakbizottság számára készít, a bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályairól és általános elveiről. Ez egy nagyon nehéz témának hangzik. A vélemény előadója Ropé kolléga. Ő fogja most a vélemény tervezetét bemutatni 3-4 percben. Vielen Dank. Eh, Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, kollégos. És tikrųjú... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Véleménytervezetet eh, fogalmaztam meg az Európai Bizottság végrehajtási jogköreiről, alapul véve a teljes eh, szabálycsomagot, amely a tagállamok közötti koordinációt rögzíti, illetve azt, hogy milyen eredmények vannak a végső dokumentumokban. Nem hosszú ez a dokumentum, de szerintem nagyon fontos ez, ugyanis jogunk van ahhoz, hogy a saját véleményünket elküldjük a jogi szakbizottságnak, és a jogi szakbizottságnak saját véleményt kell alkotnia, amelyet majd tovább küldenek a teljes Európai Parlamentnek. Számos javaslat van, és ezek közül az egyik az elővigyázatossági elv, amely ebben az esetben fontos. Az Európai Bizottság ezt nem veti fel, viszont én a következőt szeretném javasolni. Akkor, amikor egy jogi aktus növény egészségügyi, emberi egészségre, vagy állategészségügyi kérdésekre is kihat, akkor elővigyázatossági elvet kellene alkalmazni. A következő pont az az, hogy az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ne számolják azokat a szavazatokat, akik tartózkodtak. Általában az igen és nem szavazatok száma nem olyan nagy, vagyis minden tagállam saját véleményt kell, hogy kialakítson. Nem lenne jó mechanizmus ez, hiszen néha a tagállamok nem akarják elmondani véleményüket, ezért tartózkodnak a szavazáskor, és nem mondják el az álláspontjukat. Én azt javasoltam, hogy legyen nagyobb az átláthatóság. Nem csak azért, hogy a közvélemény, amely követi a tagállami szavazást, ezt értesüljön erről, hanem azért is, hogy megtudjuk azt, hogy milyen fajta érveik vannak a tagállamoknak arra, hogy valami mellett vagy ellen szavazzanak, hiszen minden tagállamnak egy jól megalapozott döntést kell hoznia. Az Európai Bizottság további miniszteri szintű találkozókat akar szervezni. Szerintem ez egy teljes felesleges elgondolás, mert ez egyértelműen csak halogatni fogja tovább a végső döntést. Hogyha nincsen szükséges többség, akkor a bizottságnak azt kellene javasolni az EP-nek, hogy módosítsák a fő jogi aktust. Hogyha a jogi aktus nagyon jelentős, akkor az alkalmazódó rendszer egy, a 22-es csodáját eredményezné. Voltak még más kisebb módosítók is, és nagyon szívesen meghallgatnám a kollégáim véleményét. Én azt javaslom, hogy nyújtsák be a módosítóikat február 22-ig egy óráig délután. Köszönöm szépen, Ropé kolléga. Először az árnyék előadók kapnak lehetőséget hozzászólásra. Tájékoztatásképpen elmondom, hogy az árnyék előadókat mindig automatikusan föltesszük a hozzászólók listára, nem kell jelentkezniük, hogyha megérkeznek. Buda kolléga kap első árnyék előadóként szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen támogatom azt, amit az előadó mondott, és üdvözlöm azt is, hogy a tagállamoknak világossá kell tenniük az aktuális kérdésben elfoglalt álláspontjukat. A politikai felelősséget számon kell kérni a bizottságon a végrehajtási hatáskörök esetében. Ez azonban sokszor politikailag kényes kérdés, és kihatással van az európai polgárok életére is. Vannak olyan esetek, amikor a végrehajtási hatáskörök megakadályozzák a polgárok panasztételi törekvéseit. A parlamentnek tehát az lenne a dolga, hogy tájékoztassa a bizottságot arról, hogy a mandátumán, a hatáskörén túlmenő dolgokkal ne foglalkozzon. Az ellenőrző eljárások elsősorban más szabályokat érintenek, a mezőgazdaságot, a halászatot, az egészségvédelem területét és a növények védelmét. Ezek olyan szabályozási területek, amelyek során a bizottság cselekvésére akkor kerül sor, hogyha valami késedelem van, és meg akarjuk akadályozni azt, hogy a piacon torzulások keletkezzenek. Tehát a parlament vagy a tanács tájékoztatást adhatna a bizottságnak arról, hogy azt szeretnénk, hogy egy ilyesfajta intézkedésre sor kerül. Mindezek ellenére támogatom az előadót, és azt szeretném, hogy a tagállamok véleményét is vegyék figyelembe a döntéshozatalban. Köszönöm szépen, André kolléga! Köszönöm szépen! Először is szeretném megköszönni Ropé úrnak ezt a kiváló jelentést. Egyetértek azzal, amit ő elmondott az óvatosság elvével kapcsolatban. Ez egy olyan téma, amelyről már nagyon sokat beszéltünk az elmúlt mandátum során is. Ezt nem szabadna, hogy megkérdőjelezzük. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a legfontosabb változtatások a minőségi többséggel kapcsolatban majd megoldják azokat a problémákat, amelyekre rámutattunk és bennem az is aggályokat vet fel, hogy hogyan lehet ezeket az alaptermékeket piacra engedélyezni. Ha nincs meg a többség, akkor gyakorlatilag nincs meg az engedély. Amíg nincsen alap jogszabály, addig nincs miről beszélni. Tehát igaziból én nem igazán értem, hogy itt mit lehet tenni. Az átláthatóságot persze jó, hogyha növeljük, de az nem jó, hogyha tagállamokra mutogatunk, és szó szerint említjük őket, de az átláthatóság azért fontos. Szembe azzal, ami a javaslatban szerepel, én úgy gondolom, hogy a felépíteli szintet a, minőség, a minisztériumokban kell biztosítani. Ez, ezzel kapcsolatban majd egyébként be fogok nyújtani módosításokat is. Köszönöm szépen, hőtöm a kolléga. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. Számomra nagyon fontos az, hogy az egész eljárást figyeljük meg. Szerintem nagyon problémás jelenleg, az, hogy a tagállamokban nincs meg a többség, nincs meg a minősített többség, sem mellette, sem ellene, ugyanakkor a bizottság nagyjából saját hatáskörében kell döntsön, és az EFSA-s szakvéleményeket kell figyelembe vegye, és ezek után jön a parlament, és azt mondja, hogy nem ez a jó megoldás, és ezzel gyakorlatilag azokat az ügynökségeket ássuk alá, amelyeket mi magunk alapítottunk, az EK-ra gondolok, és az efsz ra Ez szerintem nagyon negatív dolog, hogyha nem hallgatunk a tudósokra abban, hogy mi az, ami biztonságos és mi az, ami nem tudományos szempontból. Itt nem szabad, hogy egymásra mutogassunk, itt ebben a házban ezt el kell kerülni. Ami az óvatosság elvét illeti, ennek semmi értelme. Nekünk sokkal fontosabb lenne azt megvizsgálnunk, azt, hogy az EFSA mit mond, a tagállamoknak pedig világosan ki kellene mondaniuk, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban. Tehát itt legyünk óvatosak, és ne ö, mutogassunk az ügynökségekre. Aguilar kollega. Köszönöm szépen! Ez egy olyan régi bizottsági javaslat, amelyet korábban elutasítottunk különböző okoknál fogva. Juncker elnök szerette volna a tagállamokat középpontba helyezni a növényvédelmi szerek engedélyezésével kapcsolatban, de hát végül is ez nem sikerült itt egy tovább akarják politizálni a döntéshozatalt, anélkül, hogy figyelembe vennénk a szakértői véleményeket. Ez senkiek nem tetszett. Egyébként még Andrea Kaitis biztosnak sem, a többségének, a tagállamoknak sem, és még ennek a parlamentnek sem. Tehát én teljes mértékben visszautasítom ezt, az átláthatóság az önmagában jó, és tudnunk kell azt, hogy mire szavaznak a képviselőink. Ropé úr, utasítsuk vissza a bizottsági javaslatot, ugyanakkor az a ö, módosítás, amelyről ön ír a minősített többségi szavazás kapcsán, az, annak nincs meg a jogalapja, és itt olyan kérdésekről beszélünk, amelyek rendkívül fontosak a gazdáink számára. Nem szabad pénzt és egyáltalán időt sem pazarolni ilyen jogszabályok megalkotására. Köszönöm szépen, vannak-e esetleg további hozzászólók? Nálam nincsen már senki a listán. Ha nincs további hozzászóló, Flanagan kolléga parancsoljon. Thank you, uh, Chair. Um, uh, I, I think, uh... Köszönöm szépen. Szerintem nevetséges az, hogy a tagállamok búj, elbújjanak bármi mögé, vagy ne szavazzanak, ebben változásnak kell lenni, átláthatóbbá kell tenni a rendszert. A különböző a preambulum bekezdésektől való megszabadulásra való a próbálkozás, azt szerintem rossz ötlet, és alapvetően jobb az, hogyha a tagállamok elmondják azt, hogy mit gondolnak, és nincsen szerintem semmi rejtegetni valójuk. Köszönöm szépen, hogyha nincsen további hozzászólás, akkor megadnám a bizottságnak a szót. Krisztenzen asszony képviseli őket. Köszönöm szépen. A Júriban is beszéltünk ugyanerről a témáról. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Nekünk az a véleményünk, hogy semmi sem változott az elmúlt három évben ahhoz képest, ami a korábbi javaslatban volt. A tanács is nagyon hezitál. Az önmagában pozitív, hogy a parlament foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, és természetesen a júris munkába is figyelembe fogjuk venni az önök véleményét, amikor világosan kialakul az, hogy a parlament hogyan vélekedik, akkor majd a tanács újra foglalkozhat ezzel a témával. De alapvetően semmi nem változott, a számok tekintetében sem. Én azt látom, hogy önök egyetértenek azzal, hogy valamit tenni kellene, de a javaslatokban viszont eltérés mutatkozik. Egy dologban egyetértünk, az átláthatóság iránti igény, és az, hogy pozitív szavazási eredmény legyen, az csak akkor valósítható meg, hogyha jogi szempontból nem problémás ez a kérdés, mert tulajdonképpen ez az egész komitológiai rendszer, ez a többségek ellenébe megy, és ennek az a célja, hogy a rendszer hatékony maradjon, és ne blokkolják a bizottsági vagy komitológiai szinten mindezt. Ahogyan utaltak már rá a kollégák is, nekünk az alapjogszabályt kell figyelembe vennünk ebből a szempontból, úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, akkor megadom a szót összefoglaló céljából Ropi kollégának. Kedves kollégák, Köszönöm szépen a kollégáknak és az árnyékjelentéstevőknek a megjegyzéseit. Köszönöm a konkrét javaslatokat, és természetesen várom a konkrét javaslatokat módosítások tekintetében írásban, kérem, hogy ezeket nyújtsák majd be, és közben megpróbálunk közös megoldást találni. És remélem, hogy időben még meg tudjuk alkotni ezt a véleményt, február 21 péntek 1 óra a módosítások beterjesztésének határideje. Köszönöm. Szépen elhangzott tehát a határidő is, tehát még lehetőség van módosító indítványok benyújtására azoknak, akik szeretnének. Ezzel megérkeztünk napirendünk 11. pontjához, a meghallgatáshoz. A meghallgatáson fellépő hozzászólók 16 óra 30-ra lettek meghívva, ezért most egy kis szünetet tartunk, de 16 óra 30 perckor pontosan megkezdjük a meghallgatást, amelyre két óra időtartam van előirányozva. Thank you. left side. Okay, so dear colleagues, please take your seat. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Nos, kedves kollégák, Folytatjuk ülésünket, és rögtön meg is kezdjük meghallgatásunkat, amelynek tárgya a mezőgazdasági innováció uniós támogatása. Két panelt szerveztünk, az első panel a közös agrárpolitikát fogja tárgyalni, ezen belül is különösen az európai innovációs projekteket a mezőgazdaság területén, Három előadót hívtunk meg eh, ehhez a témához, és a második panel témája a 2021-2027 közötti kutatási keretprogram lesz a Horizon Europe, eh, amely minket eh, itt az Agri Szakbizottságban is különösen érdekel. Azt javaslom, hogy rögtön kezdjük is meg a meghallgatást. Minden egyes előadó, tehát itt a pódiumon jelenlévő előadó közül mindenki 10 percet kap a prezentációjának megtartására, utána 5 percben a bizottság szólhat hozzá, és utána egy 25 perces kérdés-válasz kört tartunk. Ez érvényes lenne az első és a második panelra is. Úgyhogy javaslom, rögtön kezdjük meg a munkát, és meg is adom a szót az első hozzászólónknak, Eli Ciforunak is, aki a Gaia Epicherein, remélem jól ejtettem a nevét, főigazgatója és a Kopa Kozseka egyik tagja, tehát az Európai mezőgazdászok szövetségének az egyik tagja. 10 percet kap a prezentációjának megtartására. Parancsoljon! Pronunciation. Köszönöm szépen, tökéletes volt a kiejtés, és köszönöm az Agri Szakbizottság összes tagjának, hogy meghívtak bennünket, és az innovációval kapcsolatos tapasztalatainkat megoszthatjuk önökkel, amit Görögországban tapasztaltunk. Kritikusan fontos időszakhoz érkeztünk, az európai mezőgazdaságban. My presentation. A prezentációm a digitális innovációkra fog összpontosítani, mert ez volt a legfontosabb tevékenységünk az elmúlt néhány év során. Azt gondolom, hogy nem is vagyunk ezzel egyedül, mert mindannyian egyetérthetünk ebben a teremben, és ezen kívül is, hogy a digitális innováció katalizátor az európai mezőgazdaság szempontjából, ezért nagyon fontos, hogy a következő kapban is megjelezzen, megjelenjen ez, és az európai zöld megállapodás szempontjából is éppennyire fontos. Görögországban a smart farming rendszerek tapasztalatairól fogok beszámolni. A második részében az előadásomnak viszont arról fogok beszélni, hogy milyen tapasztalatok gyűltek össze, és javaslatokat is meg fogok fogalmazni a jövőbeli jogalkotás szempontjából. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy a szervezetemet bemutassam. Önmagában is egy innováció a szervezetünk, mert hogy egy koalíció, ez 71 különböző termelői szervezet között nagyjából 150 ezer gazdát tömörít ez a szervezet, és az IT, illetve a bankrendszerből is vannak partnereink, egy fenntartható és versenyképes görög mezőgazdaság megvalósítása a célunk. Ennek érdekében úgy döntöttünk, hogy a tudásba és az innovációba fogunk befektetni. Fontos a know-how, a stratégiai információtechnológiai cégek részéről az intelligens gazdálkodási rendszerek kidolgozása érdekében. De hogyan működik mindez a gyakorlatban? Adatokat gyűjtünk négy különböző forrásból, először is a terepről. Tehát helyi szinten mérjük a növényekre vonatkozó jellemzőket, a levegőre és a talajra vonatkozó jellemzőket, a Kopernikus rendszeren keresztül szatellit képeket vonunk be a rendszerbe, hogy a különböző változókat is figyelembe tudjuk venni, és más paramétereket. Ezen kívül egy fontos dimenzió még a tudósok, tehát a tudós panelek részvétele az adatok értelmezésében, ők a tudásukat és a helyi mintavételen alapuló a vizsgálatokat végzik el, akár talajmintavételre gondolunk, vagy levegő mintavételre, vagy a növényekre vonatkozó információkat is meg tudják mondani, mert így nagyon pontos információkat kapunk a mezőgazdaság aktuális állapotáról. A negyedik fontos forrásunk maguk a gazdák. Miért fontos ez? Azért, mert a gazdák az implementáció előtt és után adott válaszaik alapvetően fontosak, hogyha előre szeretnénk jutni, és kalibrálni szeretnénk ezt az egész modellt, illetve javítani szeretnénk az eredményeinken a következő időszakokra nézve. Tehát az adatokat összegyűjtik, és különböző gazdálkodási módszerek alapján értelmezik, megfelelő, megfeleltetik ezt földrajzi területeknek, illetve gabonafajtáknak, és agronomusok segítségével intelligens válaszokat adunk a mobiltelefon rendszeren, illetve bizonyos applikációkon keresztül a gazdáknak. Mit mérünk? Hát nagyon szép színes táblázat van itt, nem fogok most mindenre részletesen kitérni, csak azt az akartam ezen keresztül bemutatni, hogy mennyire sok rétű az információ és a mérési adataink forrásai, és mit teszünk mindezekkel az információkkal, ahogyan elmondtam korábban, tanácsadást végzünk, intelligens tanácsadást, amely három dimenzióra vonatkozik, a növény, tehát a trágyázás, itt a pont, egy pontos applikáción keresztül végezzük mindezt, tehát hogy mikor kell ezt elvégezni. Aztán ugyanez igaz az öntözésre is, és a növényvédelmi szerek alkalmazásánál is ugyanezt tesszük. Megmondjuk, hogy mikor és milyen szerekre van szükség. Nézzük most az adatokat. Van itt egy, ádláz, egy táblázat, ez nem jól látszik ugyan, de talán a PowerPoint prezentációban ezt majd mindenki részletesen megvizsgálhatja. Ez összefoglalja az első két év implementációinak eredményeit kilenc különböző termény esetében. Ezek egyébként önmagukért beszélnek, ezek az adatok. Csökkenteni tudtuk 63%-kal a növény védőszerek alkalmazását több mint 40%-kal tudtuk csökkenteni, a gyapot vízfelhasználását, pedig ez egy nagyon vízigényes növény, és csökkentettük a trágyázási szintet is, és 80%-kal növeltük a gyapot esetében a termékele, termé, termémelékenységet. Hogyha az inputban a csökkentéseket összeadjuk a produktivitási növekedéssel, akkor 66%-kal növeltük a teljes mezőgazdasági hasznot. De nem csak erről van szó, nem csak az adatok itt a lényeg. Az intelligens gazdálkodáson keresztül nem csak azt tudjuk elérni, hogy csökkennek a kockázatok, a termelési költségek és az értéket viszont növelni tudjuk, hanem tovább tudjuk javítani a minőséget, kevesebb a melléktermék, vagy csökkenteni tudjuk a környezeti hatásokat, negatív hatásokat, mint például az elsivatagosodás. Erre van szükség most és a jövőben is, hogy egy kiegyensúlyozott, fenntartható növekedést tudjunk biztosítani az európai mezőgazdaság számára. Néhány alapvető jellemző a megközelítésünkkel kapcsolatban. Szerintem ebben egyébként még nagyon sok potenciál rejlik a jövő szempontjából is. Nos, hát demokratikussá kell tenni az intelligens gazdálkodást, hogy minden európai gazda hozzáférhessen ezekhez a rendszerekhez, még akkor is, hogyha nem tudnak ebbe befektetni, vagy kisebb gazdaságok, vagy családi gazdaságok, vagy közepes méretű gazdaságokról legyen szó, ami egyébként a jellemző termelési mód az én hazámban is. Mit lehet tenni ennek a megvalósításának érdekében? Egy üzleti modell dolgoztunk ki, Smart Farming e szolgáltatás néven, ez azt jelenti, hogy egy központi hatóság veszi a kezébe az adatforgalmat, ezek mi vagyunk, és gyakorlatilag a gazdáknak egy bérleti rendszerben, tehát hozzájárulnak a költségekhez, mégpedig az éves árbevételük 1,5-től 3 százalékáig terjedő összeg erejéig. Nagyon fontos számunkra a tanácsadás és az emberi hozzáállás. Mit jelent ez pontosan? Nem csak a technológiáról van itt szó. Nem az a lényeg, hogy egy technológiai infrastruktúrára van szükség, hanem konkrétan a legfontosabb tevékenységünk a tanácsadás, az interaktív, innovatív ökoszisztémák helyi szinten való információ megosztása, amelynek az a célja, hogy nyerő helyzetbe hozzon mindenkit ebben a folyamatban. Ezért nagyon fontos a tanácsadó személye és a tanácsadás, mint folyamat, mint szolgáltatás, hiszen ők azok a személyek, akik nyomon követik az egész folyamatot és segítik a gazdák tevékenységét. Nézzük most, hogy hogy néz ki földrajzilag a beosztásunk. Persze más országokban is jelen vagyunk, pilot project jelleggel, ami az Európai Uniós finanszírozást illeti, sikerült a Horizon 2020-as programból, a LIFE-ból, a kohéziós politika és, az, és a KAP alapjaiból is pályáznunk. Ezek nagyon érdekesek számunkra, főként az együttműködés a vidékfejlesztésen belül, amely operatív csoportok létrehozását teszi lehetővé. Vannak itt persze még más olyan tevékenységek is, amelyek még nem is indultak el hazánkban. Mik a tapasztalatok? Láthatjuk a szlájdon, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok jó eredményt sikerült elérnünk, továbbra is rengeteg feladat vár még ránk. Először is. Nagyon alacsony a gazdák részéről az a tudás, hogy ez a fajta információ talán az egyik legmegosztottabb, fragmentáltabb az Európai Unióban. Tehát rengeteg az akadály. Először is a gazdáknak garanciákra van szükségük, hogy főként az első átmeneti évben alkalmazkodjanak az új megközelítéshez. Másodszorban a bizalom, ez egy kulcsfontosságú faktor az implementáció szempontjából is. És végül a gazdáknak mentalitásváltásra van szüksége a hagyományos típusú tanácsadásból az innovációs alapú a tanácsadásra kell áttérniük, és fontos az, hogy keressék az ilyen új típusú információs tanácsadást. Nagyon kevés az összeköttetés, az innovatív rendszerek, a kutatásfejlesztés és a gazdaszervezetek között. Nézzük most szélesebb kontextusba, európai szinten mindezt. Mik a nagy kihívások, célok, az európai zöld megállapodás, illetve a 2020 utáni kap szempontjából. Látjuk azt, hogy a fenntarthatóság, a növekedés, a digitalizáció, kapcsán kimondhatjuk, hogy a legfontosabb prioritás egy igazságos és gyors digitális átmenet az összes gazdasági területen. Ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy a digitalizáció nem öncélú, hanem össze kell tudni egyeztetni más mezőgazdasági eh, termelé, termelési modellekkel is. Koordinált eh, célzott politikai megközelítésekre van szükség, vagyis minden olyan politikai megközelítés, ami nem azon alapszik, hogy a fenntarthatóságot szociális, gazdasági és környezetvédelmi szempontok összességeként kell kezelni. Minden olyan megközelítés, ami nem ezt veszi alapul, az nem lehet sikeres. A Horizon Európa és ez egyébként a Kopa Kodzsekának is az álláspontja, hogy a gazdákat kell az innováció központjába helyezni, segítenünk kell a gazdák részvételét ebben a rendszerbe, kevesebb administratív teherre van szükség, jobb finanszírozásra, és esetleg forfé alapú kifizetéseket is meg lehet ejteni, segíteni kell, illetve erősíteni kell a tanácsadók szerepét. Persze nagyon nagy a különbség a különböző tagállamok között. A befektetésekre szükség van, pénzre szükség van. A zöld befektetési rendszeren belül szektoriális célzott programokra van szükség, és az intelligens gazdálkodás ökoszisztémára is szükség van. Ezt a Kopa Kodzsakában is megtárgyaltuk az átmenettel kapcsolatos intézkedésekről is szó esett, illetve fontos lenne a szövetkezeti megközelítés támogatása is. Egyfajta bizalmi légkör kialakítása a célunk, és az innovációnak van egy ö, olyan spillover hatása, amelyet talán mindannyian ö, szeretnénk elérni. Ezen kívül pedig az oktatás és a képzés még fontos. Köszönöm szépen! Most egy példát is láthatunk arra, hogy az időkeretet egy kicsit túlléptük. Nick Lemkinnek adnám meg a szót, aki a Business and Research Consultinak a munkatársa Németországból érkezett, 10 percben kap szót. Angolul fogok beszélni, mert hogy az angol az anyanyelvem. I'd like to try to expand the Megpróbálom egy kicsit elmagyarázni az innovációnak a fogalmát ebben az előadásban, mert gyakran néhány országban az innovációt teljesen más kontextusban látják. Az OECD az innovációt úgy definiálja, mint egy új vagy nagymértékben javított termék, lehet ez egy bármilyen fajta termék vagy szolgáltatás végrehajtása, vagy egy új marketing módszer végrehajtása, egy új üzleti gyakorlat végrehajtása, és a digitális fejlődéssel ez lehet egy technológiai fejlődés is az innováció. Nem csak a feltalálásáról van szó hogy új terméknek, és úgy gondolják sokan ez maga az innováció, de ezt végre is kell hajtani. Ebből a szempontból inkább az innováció egyfajta folyamat, nem pedig egy dolog vagy egy tárgy az innováció elképzelését ki kell venni az eredeti kutatási, fejlesztési helyzetből, és inkább át kell helyezni a fogyasztókkal való interakcióig. Nagyon fontos ez a kétfajta aspektus az innovációnak, itt van ez a dia is erről. A mezőgazdasági politikákban nagyon jól bántak eddig ezzel. Az innovációnak nagyon elterjedt koncepciója volt a mezőgazdasági kutatóintézeteknél. Gyakran kötődik ez ahhoz is, hogy megpróbálják ezt eladni a gazdálkodóknak, viszont a szociális innovációkat figyelmen kívül hagyják, és inkább magára a innovációra koncentrálnak, pedig az a, magára az innovátorra. A cél az az, hogy elérjék az innovációk által a kívánt társadalmi hatást. Nagyon fontos itt a gazdálkodók szerepe. A mezőgazdálkodás, mezőgazdálkodás szerepe nem csak maga az állattenyésztés volt, hanem egyfajta közösség is volt. A mezőgazdálkodók szerepe, mint innovátorokért is, ezt is el kell ismerni. Szeretném az ökológiai innovációt is megelmíteni, mert ez a technológiai innováció mellett ugyanolyan fontos. El kell azon gondolkodnunk, hogy az ökoszisztéma kezelését hogyan lehet úgy kifejleszteni, hogy ehhez, ehhez megfelelő eredményt hozza. Ennek két módja lehet. Az egyik az az, hogy gyakran arra az újratervezésre gondolnak, amikor főként arra koncentrálnak, hogy valamit hatékonyabbá tegyenek, sok esetben helyettesítőket eh, keresnek olyanokat, amelyek eh, környezetbarátabbak, de nem annyira koncentrálnak arra, hogy egész rendszereket tervezenek újra, hogy a problémákat eleve elkerüljék. És itt van egy képe egy báránynak, amely ö, cikóriát eszik. És mi ebben az érdekes az, hogy gyakran akik parazitákat akarnak leküzdeni, nem tudnak felépni a parazitákkal szemben. Megnézték, mit lehet tenni ezek ellen. Nagyon sok kutatás koncentrált arra. Azt is megvizsgálták például, hogyha ilyenfajta növényeket adnak a bárányoknak, akkor mi történik? A legeltetés tehát nagyon fontos volt ilyen szempontból, hogy a parasztákat leküzdhessék. Az olyan rendszerek, amelyek az inputot korlátozzák, mint a biogazdálkodást, támogatják az innovációt. Nem csak arról van szó, hogy azt mondja egy gazdálkodó, hogy oké, okay, nem fogok most már műtrágyát használni, itt arról van szó, hogy egy másfajta módszert kell találni, és ezért érdekli őket az innováció. És ez teljes mértékben megfelel az agrikológia keretének, amely nagyon fontos ebben az összefüggésben. Nagyon sok különböző definíciója van az agroökológiának, vannak egészen komoly tudományos definíciók, olyanok, amelyek a társadalmi mozdait nézik ennek. Szó van itt a megőrző mezőgazdaságról is. Ebben a jelentésben azt emeltem ki, a földhasználati csoportot vezettem az Egyesült Királyságban korábban, és készült egy tanulmányunk is. Hogyan lehet ezeket a kérdéseket jobban előtérbe helyezni a jelenlegi kapban? A zöld architektúrán belül több lehetőség van arra, hogy multifunkcionális, agroökológiai rendszereket hozzanak létre, és ebben a kontextusban meg kell vizsgálni az, az innovációt a olyan szempontból, hogy ez hogyan szolgálja a közt. Nagyon fontos az, hogy mielőtt a mindenkelőtt a kap a zöld architektúrát támogassa. Múlt héten jelent meg ez a közlemény, elérhetőek ezekét, hogyha valakit ez érdekel, de online is meg lehet ezt tekinteni. A másik dolog is, ami fontos szerintem, az a kutatás. Az EU keretprogramjai nagyon fontosak voltak abban, hogy ez megvalósulhasson. A CP Organics Fórum az ilyenfajta agroökológiai innovációs, innovációkkal foglalkozott, az Európai Innovációs Partnership is foglalkozott ezzel, de vannak nagyon érdekes nemzeti programok is Franciaországban, a Nemzeti Kutatói Tanács, az alternatív termény tenyésztést támogatta. A múlt évben kezdték ezt meg, nagyon érdekes ez. Azt mondják, hogy ezen kutatási program esetében feltételezzük azt, hogy a növényvédőszerek már nem elérhetőek. Mit kell másképp tennünk, hogyha nincsen már növényvédőszer? és 30 millió eurót szántak erre az egész programra. Nagyon érdekes koncepciók jelentek meg ennek kapcsán. A másik program, amit én ismerek, az a Német Ökológiai Mezőgazdasági Program. Ez arra koncentrál, hogy hogyan lehet ökológiai megoldásokat találni bizonyos fajta problémákra, amelyekkel a gazdálkodók szembesülnek. Ennek keretén belül vannak lehetőségek a, nemzeti szövetkezetek számára, illetve együttműködések számára. Az európai keretprogramok is nagyon fontosak voltak, a klaszterek, a diversifikáció kapcsán. Ez egy olyan példa, amelyben pontosan ezeket a kéréseket emelik ki néhány országban, például nálunk Nagy-Britániában is az volt a helyzet, hogy nagyon kevés volt a támogatás az ökológiai gazdálkodásra, és főként az európai támogatástól függtek ezek. Nagyon fontos ezért az, hogy ezek a kutatóprogramok folytathassák a munkájukat. Vannak több szereplős megközelítések is, amelyek fontosak. Az e IIP Agri 9-es csoportot tömörít. Ez nagyon, nagyon sikeres ez, ez újfajta megközelítés, amit számos országban elfogadtak. Nagyon lelkesen fogadták azok, akik ökológiai megoldásokat keresnek. 30%-a a résztvevőknek ökológiai gazdálkodók, de vannak közöttük más szereplők és a legtöbb projekt mindenképpen az agroökológia alá tartozik. Vannak érdekes csoportulások még az EIP Agri között. A több szereplős megoldások is nagyon fontosak. Itt a gazdálkodók, a vállalatok együtt keresik az ökológiai megoldásokat. Én tényleg szeretném, hogyha ezek megmaradnának a jövőbeli kettes pillér kontextusán belül. Végezetül azt szeretném hangsúlyozni, hogy az innováció számomra egy folyamat, nem pedig egy termék. A teljes folyamatot kell támogatnunk, ökológiai innováció ennek nagyon fontos része persze, ez kiegészíti a technológiai innovációt, nem váltja fel azt. Örülök, hogyha a mobil laptopot használhatok. Ezek nagyon sokat segítenek. Tehát természetes, hogy ez a technológiai innováció is fontos, de koncentrálni kell arra, hogy az európai programokban ezt is támogassuk a jövőben, és nagyon fontos az is, hogy az innováció a közjó érdekében és a zöld architektúra támogatása megmaradjon Európában. Köszönöm szépen a második prezentációt, most pedig megadnám a szót a bizottságnak, Rozin asszonynak. Köszönöm, örülök, hogy itt lehetek, és eh, amit a szakértők elmondtak, örülök ennek is. A tudás, az innováció nagyon fontos a gazdálkodók, a vidéki közösségek számára, hogy szembenézzenek a kihívásokkal most is. És a jövőben is, és az Európai Green Deal-ben is benne van ez. Mindenképpen a vidéki közösségek számára, erőgazdálkodók, gazdálkodók számára az innováció fontos lesz, de főként a jövőben lesz ez fontos, például az adott példa is ezt mutatta. A kihívásokat lehetőségé kell átformálni a gazdálkodók, erdőgazdálkodók számára. Nick említette, hogy ha gyorsabb és hosszú távú megoldást szeretnénk, akkor azokat az emberekkel együtt kell létrehoznunk. Tehát nem elég az, hogyha beszélünk a gazdálkodókról, együtt kell velük beszélnünk, tudnunk kell, hogy milyen fajta innovációra kell koncentrálni, vagy hogyan lehetne a Horizont úgy programozni, hogy biztosítsuk azt, hogy amit teszünk, az tényleg hatással jár. Az egyik nagy kérdés az az, hogy nagyon sok tudás elérhető már, kilenc keretprogramunk volt. A kérdés az az, hogy hát mennyi járt valódi hatással, tehát a gazdálkodóknak is használniuk kell a technológiákat, az új üzleti modelleket, az újfajta együttműködési formákat, az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy ennek a leghatékonyabb módja az az, hogyha a gazdálkodók kerülnek az innovációk középpontjába, be kell őket vonni az együttműködésbe. Ezért hoztuk létre az EIP Agrit, ez egy újfajta megközelítés, tíz évvel ezelőtt kezdtük ezt el, és az elmúlt időszakban nagyon nehéz volt ezt beindítani, mert elég atipikus ez a vidékfejlesztés szempontjából. Itt tényleg arról van szó, hogy a kutatókat, a gazdálkodókat hozzuk össze. A kutatók főként publikálni akarnak, a gazdálkodók nem akarnak elmenni a földjükről. Most önkéntes módon kezdtük el ezt az EIP Agrit 2004-től kezdve. Minden tagállamot lefedünk, kivéve Luxemburgot, és 100 olyan program van, amely azt mutatta, hogy tényleg működik ez a kutatók, üzleti életképviselői, um, a közi, az állami szereplők, gazdálkodók ültek le, közvetlen volt az eredmény, azonnal használható volt. Mindenképpen a gazdálkodóknak kell középpontban állnia Általában a gazdálkodók, illetve a mezőgaz, az erdőgazdálkodók részvétele ezekben a csoportokban kötelező. Reméljük, hogy 3000 ilyen csoport jön létre a periódus végére, és egyre több pénzt adunk erre, ez mindenképpen jó hír. Az is jó hír, hogy ez tényleg eredményekkel jár, amely túlmutat magukon a projekteken, segíti a gazdálkodókat, az erdőgazdálkodókat, hogy létrehozzanak egyfajta hálózatot, akikkel tesztelhetik, demonstrálhatják a projekteket. Minden egyes projekt egy közösséget céloz meg, egy olyan 100-150 felhasználóban álló közösséget céloz meg, akik felhasználják ezt a megoldást. Tehát ez a hatást, a fenntarthatóságot is elősegíti. Az EIP hálózat nagyon fontos ahhoz, hogy mindenkit tömörítsünk. Például, amit Olaszországban kidolgoztak, tehát a Korzikában, vagy a Rajna mentén Németországban is felhasználható. Mi tartogat a jövő? 2020 után az EIP operációs csoportok kulcsfontosságúak lesznek, amivel el lehet érte, érni a kap új célkitűzéseit, modernizálni lehet a mezőgazdasági szektort, hiszen az innovációt, a technológiát helyezik előtérbe. A támogatás mellett, innovációs programok mellett több mindenre van még szükség, strukturális eszmecserére van szükség, figyelembe kell venni a releváns szereplőket. Örülök annak, hogy hallott utaltam a mezőgazdasági innovációs tudásközpontokra, mert tényleg ezt próbálunk létrehozni. A jövőbeli kapban lesz egy tanácsadói rendszer, az a tanácsadókat is képezni kell az innovatív technológiák folyamatok tekintetében, terjeszteni kell ezeket az ismereteket, és el kell érnünk azt, hogy a Horizon, a Horizon Európa eredményeit valóban fel is tudják használni fontos elmondani azt, hogy az a megközelítés, amelyet végrehajtunk, és folytatunk, és kifejlesztünk, ezzel tényleg egy átlátható tudásbázist hozunk létre, amely megfelel majd a mezőgazdaság gyakorlati kihívásainak. Vielen herzlichen Dank an alle. Köszönöm szépen mindhárom előadónknak a prezentációját, és meg is kezdjük az első kérdéskört. Úgy gondolom, hogy 30 percre elegendő. Motlon kolléga kap elsőként szót. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy valamennyi pódiumon ülő előadó elmondta, hogy jó, ha beszélünk a gazdálkodókkal, és velük együttműködve nem ellenük dolgozunk ki megoldásokat. Ciforú asszony a saját gyakorlati tapasztalatai alapján jól megmutatta, hogy mi minden lehetséges, a precíziós mezőgazdaság területén. Mi a helyzet mindennek a finanszírozásával? Mire van önöknek szükségük ahhoz, hogy ezen az úton haladjanak tovább, és eh, kiszélesítsék, hézagmentesé tegyék ezt a rendszert? Lamkin úrhoz a kérdésem az lenne, sokat beszélt az agrár környezetvédelemről, agrár ökológiáról, de nem hallottam semmiféle konkrét eh, konkrétumot az ön Eh, előadásában. Tudna esetleg konkrét példát mondani, eh, ami valami fajta többlet értéket jelent a mi gazdálkodóink számára, és egy kérdés a bizottsághoz. Németországban jelenleg a sárga biotechnológiáról van sokszor szó. Ennek a témája megérkezett már a bizottsághoz. Itt ugye arról van szó, hogy a rovarok bizonyos tulajdonságait használják föl a rovarok írtására, vagy az ő leküzdésükre. Köszönöm szépen. Tomaszics kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottsághoz lenne kérdésem a kapnak hozzá kellene járulnia ahhoz, hogy az innovációs folyamatnak a középpontjába állítjuk a gazdákat. Ez nagyon nagy lehetőség a gazdasági növekedésre, a fenntartható a mezőgazdasági tevékenységek elterjesztésének érdekében. Lehetne információkat kapni a konkrét projektekről, tevékenységekről, amelyek a rövid láncolatok bevezetését tűzték ki célul. Köszönöm, Buda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a két előadást, amelyek kitűnőek voltak. Lenne néhány kérdésem az első előadóhoz. Értettem, amit mondott, valóban nagyszerű az önök szolgáltatása mezőgazdászok számára, kérdésem az lenne, hogy hány mezőgazdás számára hozzáférhetők ezek a szolgáltatások, ezek az információk. Németország, Romániában is vannak nagy mezőgazdasági üzenetek, és nekik tényleg szükségük lenne arra, hogy fejlődjenek a technológiában. Nem elegendő az, hogyha egy-két mezőgazdasági termelő üzemet kapcsolunk be a rendszerbe. Hogyan tudjuk lehetővé tenni ténylegesen, hogy valamennyi európai gazdálkodó hozzáférjen ehhez a rendszerhez? Tehát hogyan tudjuk azt elérni, hogy a kutatásba fektetett pénz az tényleg hasznot hajtson a végén. Ez papíron nagyon szépen működik, de a gyakorlatban még semmi hozadéka nincsen. Gyakorlati megoldásokra van szükségünk. Köszönöm. Ajéva kolléga kap Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a vendégeinknek a nagyon értekes bevezetést. Két kérdésem lenne. Az első Sziforó asszonyhoz. Nagyon érdekes az, amiről ön beszámolt, az ön munkája leginkább a gazdáknak nyújtott segítségben ragadható meg, de ugyanakkor a az együttműködés a görög hatóságokkal, illetve a jogalkotókkal is nagyon fontos, hogyan közelítik meg ezeket az intézményi szereplőket. A második kérdésem pedig az úrhoz szól. A talajra vonatkozó technológiákban nagyon sok újon, újdonság van. Mit gondol ön a Green Deal szempontjából a talajjavító technológiákról? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hajzin kolléga. Most nagyon érdekesnek tartom azt, hogy mind a ketten az innovációról beszéltek, és ezt egy új alapra helyezték. Lemkin úr mondta, ez egy folyamat, és nem egyfajta termék. Én úgy gondolom, hogy a házon kívül ezt máshogy látják az emberek egy nagy német újság beszámolt arról, hogy a földek fölött drónok köröznek egy nagy mezőgazdasági üzemben, de hát itt szó sem esett magáról, a gazdálkodókról. Nagyon sokaknak az a képe a technikáról, a technológiáról, hogy ez, ez egy ilyen műszaki dolog. Itt azonban szerintem a legfontosabb lenne a tudásnak az átadása, a tudás közvetítése nagyon sok területen, hogy hogyan tudunk eh, helyes eh, eljárásmódokat eh, bevezetni hogyan tudjuk a tudásunkat átadni a kollégáknak. Itt nagyon fontos tehát a hálózatoknak a kialakulása. Ön említette ugye a Német Szövetségi Kormánynak a szövetségi szintű programját, itt 30 milliárd eurót irányoztak elő erre a célja, ez nem túl sok. Úgyhogy ez egy olyan terület, ahol be kellene fektetnünk. Cizofú asszony azt mondta, hogy az eszközeikkel részben 60%-os megtakarítást értek el a növényvédőszerek területén. Min múlik ez? A tanácsadásnak a jobb minőségén, vagy egy jobb fajta állapotfelvételen, vagy jobb technológiát alkalmaznak? Köszönöm szépen. Andrieu kolléga kap szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a két első panelistának is a felszólalását. Az innováció önmagában is nagyon érdekes téma, és hát a bizottság felé az lenne a kérdésem, hogy minek a szolgálatába akarjuk állítani az innovációt? Mindig kell egy nagyobb formátumú ügy, aminek a szolgálatába állítjuk ezeket a, a tevékenységeket. Itt nagyon sok kihívás van most egyszerre, Úgyhogy az, inform, az innováció szempontjából a célokhoz kell ezeket hozzá ö, igazítani. És mi is nagyon sok kérdést fogalmaztunk meg, például azzal kapcsolatban, hogy 2050-re egy széndiokszid semleges gazdaságot szeretnénk kialakítani. Ez megvalósítható-e? A produktivitás vajon ebbe az irányba halad-e? És ebből a szempontból mi az, ami problémát okozhat? Hiszen itt multifaktoriális megközelítésre van szükség, ismerni kell a levegő minőségét, ismerni kell a talaj minőségét, a termelékenységi a rátákat, és így tovább. Tehát a célokat kellene először meghatározni, és aztán ezeknek a szolgálatába kellene állítani az új innovatív megközelítéseket. Egy másik kérdésem lenne a görög hölgyhöz, ki a tulajdonosa az önök által gyűjtött adatoknak? Köszönöm, Rosszán képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a panel előadóinak a magyarázatokat. Úgy gondolom, hogy a smart farmingba, az okos mezőgazdálkodásban nagyon sokat kell befektetnünk. Ez nyilvánvaló volt az előadásokból is. Önök ugyanis elmondták, hogy hatalmas nyereséget tudunk elérni a smart farming technológiáinak alkalmazásával. Nagyobb termelékenység, alacsonyabb vízfelhasználás, stb. stb. Ez lenne tehát a mezőgazdaságnak a jövője a kérdésem az lenne, hogy hogyan gondoskodunk arról, hogy ezt meg is értsék a gazdálkodók hogyan jutatjuk el az információt a gazdálkodókhoz. Ha a mezőgazdaságról beszélünk, akkor ez sok dolog hozzá tartozik. Szeretnénk ugye innoválni, innovációt elérni, de nagyon gyakran szembeszállunk a rigid szabályokkal. Például az állatoknak a leülésénél szigorú szabályok vannak. A kérdésem az lenne, hogy nem lenne jobb, hogyha az alapoktól indulna el az innováció, több mozgásteret adnánk a gazdálkodóknak, hogy adott esetben a szigorú, rigid szabályoktól eltérjenek, és többet tudjanak kísérletezni, tehát több lenne a kísérletezésre a tér, a mód, hogy be tudják gyakorolni az új lehetőségeket, technológiákat. Köszönöm szépen, elnök úr. Dank, Frau. Köszönöm szépen, Toleré kolléga kapszót. Köszönöm szépen és köszönöm azoknak is, akik elmondták a prezentációjukat. Három kis kérdésem lenne. Az első arra vonatkozik, hogy az, informá- az innováció az nem mindig egyértelmű, azért nálunk a mezőgazdaságban dolgozóknak az életkora előregedőben van, tehát ilyen szempontból az információtechnológia segíthet a zöld célok megvalósításában is, de ettől függetlenül még önök azt gondolják-e, hogy gazdasági és életkori sajátosságoknak megfelelően az európai gazdák vajon tudnak-e majd ezekkel az eszközökkel élni? Egy másik kérdésem arra vonatkozik, hogy a társadalom nagyon sok elvárással viseltetik a gazdák működéséhez, munkájához képest, és vajon a gazdák, vagy pedig helyi szinten közös megvalósításban lévő a gazdasági tevékenységek lesznek-e a mérvadóak, mint a Milánói Paktumban szereplők, alapján, és végül pedig a fenntartható mezőgazdaságnak van-e egyáltalán definíciója? Köszönöm. Köszönöm szépen. A hozzászólók listájának végére értünk, vagy van esetleg még olyan kolléga, aki szeretne kérdést föltenni? Úgy látom, nincs ilyen kolléga, úgyhogy minden előadónak három percet adnék eh, a válasz megadására, és újra Sziforú asszonynal kezdjük a sort. Köszönöm, megpróbálok röviden választ adni a felvetett kérdésekre. Először kezdjük a finanszírozással. Ez egy nagyon fontos kérdés, ez egy font, alapvető dimenzió, és a egyértelmű dolgokkal fogom kezdeni, ami talán nem annyira egyértelmű mégsem, a kapra gondolok bennünket eléggé frusztrálnak azok a javaslatok, amelyek napvilágot láttak. Egyszerűen nem látjuk azt, hogy hogyan lehet egy ilyen nagy költségcsökkentéssel tovább működni, főként a kettes pillérben intézkedések vannak, amelyek nagyon fontosak a mi megközelítésünk szempontjából is. Ami az infrastruktúrát illeti, mi egy központi infrastruktúrális modellben dolgozunk, tehát nekünk szükség van ezekre a beruházásokra, és a EU Green Deal befektetési alapból is ehhez valószínűleg igénybe fogunk venni segítségeket. Buda úr, hogy tudjuk eljutatni a kutatási eredményeket a gazdákhoz? Nos, az én tapasztalatom, a gazdákkal való tapasztalatom alapján azt kell mondjam, hogy a leghatékonyabb az Erasmus pluszon belül is utalhatnánk erre. A gazdák közötti, tehát hogy a közöttük lévő kommunikációs segítsége, tehát olyan megoldások, olyan bevált gyakorlatok cseréje, amelyek már máshol beváltak. A politikai döntéshozókkal való a kapcsolatunk is részét képezi a munkánknak, a Kopakodzsakában, a Farm Europe-ban is részt veszünk, jelen vagyunk Brüsszelben, tehát megpróbáljuk az általunk fenntartható és kiegyensúlyozott mezőgazdaság irányába befolyásolni a jogalkotókat. Aztán volt itt egy másik kérdés a növényvédőszerek alkalmazásának csökkentésével kapcsolatban. Hát erről órákat tudnék beszélni. Négy különböző a forrásból kapunk adatokat, elmondtam, hogy a modellnek mi a háttere. Most ezeket az adatokat aztán különböző gazdálkodási modellek alapján elemezzük, és elmondjuk a gazdáknak, hogy pontosan mennyi növényvédőszert kell alkalmazni, és mikor. Úgyhogy nagyon egyszerű a rendszer. Aztán van, volt itt még egy kérdés Andrió úr részéről az adatokra utalt, ez tényleg nagyon fontos, és én azt hiszem, hogy a következő napok során eh, ki is jön majd a bizottságtól az a kommuniké, amely az európai eh, adatstratégiára vonatkozik. Nos, hát eh, egy magatartási kódexet is alkalmazunk az adatok megőrzésével kapcsolatban. Ezt a COPA, COGECA és más európai szervezetek dolgoztak ki, de a jövőre lenne ezzel kapcsolatban egy javaslatom. El kell gondolkodnunk azon, hogy a gazdák talán túlmenve azon, hogy ki az adatok tulajdonosa, nos, hogy ők különböző szolgáltatásokat kapjanak az egész láncolat során. Mi így látjuk ezt. Tehát nem csak az a kérdés, hogy kié az adat, kinek a tulajdonában áll, hanem hogy hogyan lehet ebből szolgáltatásokat generálni. Köszönöm. Yeah, I'll, I'll try and group my answers. Megpróbálom a válaszaimat csoportosítani. Először az általános kérdésekre válaszolok, aztán pedig a specifikus kérdésekre. Először is fel kell tenni a kérdést, hogy mi a célja a mezőgazdasági innovációnak. Az-e, hogy lehetővé tegyük a gazdálkodók számára azt, hogy jobban végezzék a munkájukat, megtalálják a saját megoldásaikat, és azokat a termékeket, szokatásokat nyújtsak, amelyekre a fogyasztók várnak. Vagy az-e a cél, hogy a cégek számára lehetővé tegyük azt, hogy termékeket adjanak el a gazdálkodóknak, és ez inkább esetlegesen csak a vállalatoknak jók, és nem a, nem a gazdálkodóknak. Ez egy fontos kérdés. Tényleg el kell azon gondolkodnunk, hogy azt tesszük, az innováció vagy kreatívak lesznek a gazdálkodók, és megtalálják a saját megoldásaikat. Néha aggódom a digitális megoldások miatt, mert ez egy olyan, mint egy információ áramlat, eh, ahol inkább már előre megmondják a válaszokat a gazdálkodóknak, nem tudnak dönteni. Erről lehet még beszélni a prezentáció kapcsán. Úgy vélem, hogyha a gazdálkodók innovatívak és feszegetik a szabályok határát, úgy gondolom, hogy ezt lehetővé kellene tenni. A biogazdálkodás esetében nagyon szigorú a szabályozás, de meg kell találni az új megoldásokat is a gazdálkodóknak, tehát mindenképpen feszegetniük kell a határokat. Volt még egy kérdés a farmerek által kifejlesztett rendszerekről. A biogazdálkodás, a konzervációs gazdálkodás, ebben közösen fejlesztették ki a gazdálkodók. Ez mutatja azt, hogy hogyan lehet bevonni ezekbe a folyamatokba a gazdálkodókat. Elnézést, úgy tűnik, hogy valamit kihagytam. Ezek nagyon fontos általános perspektívák. A visszatérvén a konkrét példákra, két példát mondok, néhány példát mondtam az előadásomban. Négy példa van. Minden nitrogén kilogramm 10 kg széndiokszid kibocsátást eredményez hogyha 100 kg alkalmaznak a földjeiken, akkor ez elég magas összeget jelent kibocsátás szempontjából. Viszont, hogyha hatékony megoldást keresünk, 10-20%-kal csökkentjük mindezt, akkor a kevés hatása lesz. Sokkal radikálisabb megközelítés kell, teljes mértékben fel kell váltani ezt a szintetikus nitrogén helyett másfajta gyökeres növényekre van szükség, mert ez mindenkinek az előnyét szolgálná. A másik példa, nagyon sok minden történik a konzervációs gazdálkodásban. Amikor felkészítik a földet a vetés előtt, de vannak olyan területek, ahol nem alkalmaznak növényvédőszereket, ott is eh, próbálkoznak eh, azzal, hogy olyan szentási módszereket eh, alkalmaznak, ami megfelelőek. Diverzi, eh, diversifikálásra van szükség. Elnézést, hogyha többet beszéltem, mint amit kellett volna. Mm, Köszönöm szépen, és zárásképpen Rozanó asszony kapja meg a szót. I mean, I think it's really... Én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy erről a közmeghallgatásról úgy menjünk el, hogy egyetértünk abban, hogy a gazdák és az erdészek kell, hogy a középpontjába álljanak a munkánknak. Én úgy gondolom, hogy nagyjából tíz év tapasztalatai alapján kimondhatjuk azt, hogy a gazdáknak gazdákat helyzetbe kell hozni, és most igenis is vannak olyan módszerek, amelyeket kifejezetten a gazdák hoztak elő, és a jövő szempontjából a Horizon Europe-on keresztül is illetve a befektetések területén és a terepen való munka szempontjából kell megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek az adott projektekhez kapcsolódnak. Miért van az, hogy az egyik gépből jövő adatok nem mennek át, vagy hogyan tudjuk jobban felhasználni a növényvédőszereket, vagy a trágyázást, hogyan tudjuk alkalmazni. Mi mindig digitális szakadékról beszélünk, de lehet, hogy van innovatív szakadék is, és nincs még mindenki rajta ezen a vonaton, tehát nagyon is sokaknak van szüksége arra, hogy segítsük őket, és semleges tanácsokat adjunk nekik, és mondjuk el nekik azt is, hogy milyen fajta tréningjeink vannak. Úgyhogy nagyon jó azt hallani, hogy megfelelő finanszírozási háttérre van szükség ennek a biztosításához. Aztán itt vannak a rövid élelmiszerbeszállítói láncolatok. Nagyon fontos azt is látni, hogy 15%-a a műveleteknek ezekre a rövid ö, láncolatokra vonatkozik, új piacokat kell feltárni, hol kell befektetni ahhoz, hogy megfelelő piacot, piacra tudjon termelni az adott termelő. Nagyon sok mindent tehetünk, és nagyon sok területen lehet látni ennek a munkának a gyümölcseit. Tehát ez egy kulcsfontosságú téma a jövő szempontjából is. És végül hogy a három percbe benne maradjak, a biotechnológiával kapcsolatban, illetve a rovarokra vonatkozólag van két nagy Horizon Europe projekt is, van, illetve ezek Horizon 2020-as projektek, de ez nem minden. Nagyon sok befektetésre lehet eh, pályázni, vannak genetikai bankok, amelyek a növényekkel foglalkoznak, és rengeteg más segítség, illetve lehetőség is rendelkezésre áll. Az alapkutatás és az alkalmazott kutatás a mezőgazdaságban az egy dolog, de nagyon fontosak a technikai megoldások, amelyekre ténylegesen a terepen is szükség van, úgyhogy én remélem, hogy a KAP és a kutatáspolitika között legalább európai szinten sikerül összhangot elérni. Köszönöm szépen az első panel résztvevőinek, Ciforú asszonynak, Lemkin úrnak és Rosszanó asszonynak a előadását, és rögtön átérünk a második panelra, az Európai Kutatási Keretprogram témájára is, a, a horvát elnökség, illetőleg a tanácselnökessel Michel kevesebbet ajánlott, 8 milliárdos keretösszeget erre, e, és ez kevesebb, mint a bizottságnak az eredeti javaslata. Rögtön meg is kezdjük a témát. Hendrik Csup, remélem jól ejtettem a nevét, tartja az első előadást, aki a Sess van der HV-nak, a belgiumi Sess van der HV-nak az igazgatója 10 percben kapja meg a szót előadása megtartására. Dear Mr. Linz, uh, dear Tisztelt Linz úr, tisztelt uh, szabadsági tagok, köszönöm, hogy meghívtak engem. Minden nem vagyok ennek a cégnek az igazgatója, hanem az cég kutatásfejlesztési részlegének vagyok az igazgatója. Örülök, hogy meghívtak engem ide, és örülhetek cégem, és beszélhetek cégem ö, víziójáról. Egy közepes ö, cég vagyunk. Nagyon röviden egy dia a cégünkről, egy közepes cégről van szó, kb. 600 foglalkoztatott van, a centrumunk itt van Belgiumban, és több mint 50 országban vagyunk tevékenyek világszerte. A cukorrépa piac nagyon kutatott és nagyon innovatív piac, azért, mert nagyon gyorsan átveszik az új variánsokat, ezért a mi üzletünket nagyon is hajtja a kutatást, nagyon ö, sokat fektettünk ebbe bele, 32%-a a, a munkavállalóknak ezzel foglalkozik. A, az éves bevétel 15%-át újra befektetjük a kutatás és fejlesztésbe, és 40%-kal nőtt a kutatásfejlesztésre adott kiadás az elmúlt 10 évben. Röviden egy kicsit áttekintést adnék arra, hogy mit sikerült elérni itt a növénytermesztés kapcsán az elmúlt időszakban, hiszen kutató vagyok. Eléggé későn sikerült honosítani a cukorrépát, illetve elkezdeni tenyészteni. Ez az 1700-as évek végén volt aztán egészen eljutottunk most már az a prediktív tenyésztési, és a jövőben talán a precíziós termesztésig is, ami nagyon fontos lehet a jövőben, és növelheti a hozamot. a növénytermesztés nagyon komplexá vált az elmúlt időszakban, az elmúlt 10-20 évben. Miért? Azért, mert a technológia, a szakértelem is komplexé vált, és a, az erőforrások is komplexebbé váltak. Ezért a kutatási költségek is növekedtek. Azt láthatjuk, hogy 40%-kal nőtt a mi kutatásfejlesztésre szánt költségünk is az elmúlt tíz évben. Ez a piac miatt is így van, és másrészt egy kicsit a saját sikerünk áldozatává is váltunk. Mindig újabb és újabb variáns jelenik meg, ami mindig jobb és jobb, és ezért kezd el foglalkozni. A szociogazdasági kontextus, a növényvédőszerek eh, csak használatának csökkentése arra ösztökölte a gazdálkodókat, hogy sokkal önállóbb fajtákat keressenek. Ezt a klímaváltozás még inkább fokozta, hiszen a melegebb, még több betegséget okoz, és a klímaváltozás maga is eh, például nagyon fontos az, hogy eh, elején ellenálljanak a melegnek a növények, ezek nagyon fontosak lettek a mezőgazdaságban ezek a kérdések. Nagyon fontos ez. A gazdálkodók mindig azt kérdezték, hogy mikor lesz ez kész, mikor lesz ez, tehát le vagyunk maradva és ez mindenképpen okolja a kutatásfejlesztési költségeket. Hogyan lehet megfelelni ezeknek a kihívásoknak? Egyrésztről a mezőgazdálkodást, a cukorépa termesztést fenntarthatóvá kell tenni, így kell megtartani, és versenyképessé is kell tenni. E, ezt láthatjuk azt, hogy a növénytermesztés, főként a cukorépa esetében növekedést eh, eredményezett a hozamban az elmúlt 60 évben. Ez nem csak a eh, termesztésnek köszönhető, hanem a gazdasági gyakorlatnak is. Valószínűleg a cukorép esetében ez tovább fog növekedni, másrészt ott van a fenntarthatóság is, az egyik fő betegséget eh, láthatják a cukorrépa esetében kifejlesztünk olyan fajtákat, amelyek eh, sokkal jobban ellenállnak a cukorrépa betegségnek. Nagyon fontos tehát eh, az innováció, ez az, ami a mi ágazatunkat hajtja. Ha megnézzük a fejlesztést, akkor azt láthatjuk, hogy az első keresztezés után tíz év telik el, ami sikerül az adott variánst piacra dobni. Tehát azt jelenti, hogy tudni kell előre, hogy mit akarnak a gazdálkodók tíz év múlva. Ez elég nehéz, próbáljuk ezt előrejelezni, de nagyon fontos ez az időbeliség számunkra. Meg kell értenünk azt, hogy mit akarnak a gazdálkodók. Jelenleg az a helyzet, hogy nagyon gyorsan következnek be a változások, nagyon nehéz ezeket követni, és túlságosan lassúak vagyunk a szükségletes szempontjában. Másrésztre viszont genetikai sokszínűség kell, ami nagyon fontos, a genetikai diverzitáshoz való hozzáférést a Nagoya jegyzőkönyv szabályozza, ez a hozzáférés és az előnymegosztás, ez működőképes, adminisztráció szempontjából egy kicsit terhes, de ez működőképes. A legfontosabb az az a növénytermesztés szempontjából az az, hogy lássuk, fejlesszük ezt a fajta genetikai diverzifitást. A precíziós termesztésre is fel lesz ezt használni. Először is fel kell fedezni és validálni kell a jellemzőket, amikre szükség van, és csökkenteni kell a különböző kívánt jellemzőket, így lehet elérni a diverzitást. Itt van a diverzitás képekben megmutatva, ez a természetes diverzitás, amelyet szeretnénk kihasználni. Megnézzük ezeket a különböző fajta formákat, némelyik levéleből ehető. Ezeket mind felhasználjuk ezeket a jellemzőket, felhasználjuk arra, hogy szembenézzünk a kihívásokkal, amelyekkel szembesülünk. szembesülünk. Utolsó diámon azt mutatom meg, hogy mennyire fontos az EU keretprogramja. Nagyon fontos a növényvédőszerv monitorozás, ezt lehet a következő szintre is emelni. A túlzott növényvédőszer alkalmazás nem vezet a diverzitáshoz. Annak érdekében, hogy a gazdálkodóknak megfeleljünk, tudniuk kell azt, hogy mi vár ránk. Nagyon fontos az, hogy nyomon kövessük ezért a növényvédőszereket. A következő hozzászóló majd beszél a talajról, a mikroorganizmusokról, mikróbákról a talajban. Ezekkel már eddig is foglalkoztak, de még inkább kell, véleményem szerint. Nagyon fontos a a, a gyomstratégia. A vető mag cégek is foglalkoznak ezzel, a különböző gyom leküzdő stratégiák lehetnek mechanikaiak is. A, a gyom még mindig nagyon sok hozamot tesz tönkre a cukorépa esetében is. Beszéltem már arról, hogy a genetikai diverzitást létre kell hozni, ki kell aknázni. Az adatokon az adatok összekötés, az adatok kihasználása és az adatplatformok létrehozása is nagyon fontos a jövő szempontjából. Utolsó pont az oktatás, főként a gazdálkodók számára, erről sokat hallhattunk, de nagyon fontos ez a különböző más tudományoknál is, például a növénytermesztés területén. Nagyon nehéz jó növénytermesztőket találni, és amikor oktatásról beszélünk, akkor beszélni kell a társadalom oktatásáról is, mert eh, nagyon nagy a távolság a mezőgazdálkodás és a között, eh, amit mi teszünk növénytermesztő eh, cégként, és, és a között, amit mindenről az emberek gondolnak. Erről beszélni kell az embereknek. Nagyon sok munkánk van, és remélhetőleg, hogy sikerülnek megfelelni. Itt be is fejezem, köszönöm szépen a figyelmüket, és um, nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseiket. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Csöpp, Köszönöm szépen, Csöpp úr. Borkhárt úr a következő előadónk. aki a finnországi Natural Resources Institute-nak a kutatási menedzsere. 10 percben tartja meg hozzászólását. Köszönöm szépen! A talaj kérdéseiről, a növények állapotáról és az élelmiszerekről fogok beszélni. Olyan témájokról, a, olyan témákról, amelyek az emberi egészségre mm, hatással vannak. Nézzük akkor most a talajt. Nagyon sokat tudunk már a talajról, a kutatásoknak köszönhetően az elmúlt évszázadok, vagy akár néhány évtized alatt például az agroökológia, vagy a vetésforgó témáira gondolhatunk. Vannak olyan projektek, az egyik az egy hónappal ezelőtt indult, amely egy közös európai program, egyfajta intelligens menedzsment program ez, amelynek az a célja, hogy a összegyűjt tudást analizáljuk és valami felé közvetítsük a gazdák vagy a politikusok felé. És ez bizonyos mértékben az alkalmazott tudományhoz is kapcsolódik. Nem olyan régen kezdtük megérteni a mikrobiomáját a talajnak. Itt minden egyes buborék azt mutatja, hogy mennyi tudásról mennyi tudás van itt már összegyűjtve a tengeri ökoszisztémákról, vagy az emberi egészségről, az emberi testről, illetve a mikróbákról. Gyakorlatilag csak most kezdjük a talaj mikrobiomáját tanulmányozni. Végül is ezeknek a buborékoknak mindnek köze van egymáshoz. Ez egyébként mutatja a bal alsó sarokban lévő diagram is, amely tulajdonképpen a 2018-as talaj mikrobioma konferencia logója is volt. Vagyis még mindig nagyon keveset tudunk és több alap, illetve alkalmazott kutatásra lenne szükség a talajjal kapcsolatban, illetve a mikrobiomával kapcsolatban. Nagyjából 5-10 év múlva képesek leszünk majd arra, hogy ezeket a kutatási adatokat arra tudjuk használni, hogy jobb eredményeket érjünk el a növénytermelésben, vagy a víz alkalmazásában az öntözés hatékonyságában. Teljesen világos kiderült már, világosan kiderült már néhány évvel ezelőtt, hogy a növények vagy, és a talaj mikrobiomája az gyakorlatilag egy és ugyanaz, tehát van egyfajta interakció a növények és a talajban élő mikroorganizmusok között fiziológiai, fizikai és kémiai szempontból egyaránt. Most kezdjük megérteni azt, hogy ez hogyan működik, és hogyan tudunk hatással lenni rá. Tehát most már a tudásunk megvan, és tudjuk azt is, hogy mit kell megtennünk annak érdekében, hogy a tápanyagokat eljutassuk a gyökerekhez, de mégiscsak többet kellene befektetni az alap és alkalmazott kutatásba, hogy ebből egy koncepció alakuljon ki, egy konkrét üzleti modell, amelyet a gazdák alkalmazni tudnak. Hogyan lehet a talajgazdálkodást optimalizálni, hogyan lehet a mezőgazdasági gyakorlatot úgy megváltoztatni, hogy az megfeleljen az agroökológiai szempontoknak. Vannak itt nagyon érdekes tapasztalatok, példák egy tavalyi kutatási programról, amely az északi területek, tehát a tundra és a az északi sarkör területének mezőgazdasági gyakorlatát vizsgáltak, kanadai egyetemek vettek benne részt, illetve észak-európai egyetemek. Ennek az volt a célja, hogy az ő agroökológiai jellemzőit feltérképezzük ennek a területnek a következő száz évre vonatkozólag. Itt óriási változások várhatók, például Finnországban azt várjuk, hogy nagyjából 800 kilométerrel északra tolódik a tundra határa. Ez elképesztő. És nincsenek meg azok az eszközök, amelyekkel segíteni tudjuk a gazdákat abban, hogy hogyan változtassák meg a vetésforgójukat, amennyiben egyáltalán létezik ilyen, hogyan tudjuk őket abban segíteni, hogy diverzifikálják a termelésüket, és persze van itt egy Horizon 2020-as program, de mégiscsak szükség van arra is, hogy ezeket a szolgáltatás formában juttassuk el a gazdákhoz. Látunk egy piros vonalat, amely azt mutatja, hogy nagyjából mennyi területet kaphatunk majd a jövőben mezőgazdasági hasznosításra. De ez azt is jelenti egyben, hogy az erdőket, az erdők kipusztulnak, és helyettük mezőgazdasági területek jönnek létre, ez pedig biodiverzitás vesztés, rengeteg plusz széndiokszid kibocsátással jár, illetve az talajerózió szempontjából is óriási problémákat vethet fel. A klímaváltozás, amelyet ez az éjszakra való tolódás mutat, sokkal gyorsabban valósul meg, mint ahogyan az ökoszisztémák tudnak alkalmazkodni. Itt 800 kilométerről beszélünk 100 év alatt, miközben mondjuk 40 kilométerrel tud északra haladni egy erdő. A klímaváltozás az adaptációs kapacitásokat a végletekig kihasználja. Beszéltünk a genetikáról, a növénygenetikáról, a gazdálkodásról, és az ökoszisztéma szolgáltatásokról is ebből a szempontból nincsenek meg azok a módszereink, amelyekkel fel tudnánk mérni az ökoszisztémákra vonatkozó a szolgáltatások, és egy hagyományosabbról az agroökológiai mm, gazdálkodási modellre való áttérés hatásait. Én biztos vagyok benne, ez egy másik téma egyébként, hogy el lehet érni egy növényvédőszer mentes mezőgazdasági formát. Beszéltem egy svéd kollégával, ők nagyon gyakran beszélnek az enzim alapú a megoldásokról. Ezek célzott megoldások, amelyeknek az a célja, hogy a kártevőket, a rovarokat elpusztítsa, de nem vegyi eszközökkel. Egy másik téma, mert ugye itt a az élelmiszerekről is beszélünk, változnak az élelmiszer preferenciák is. Németországban, Belgiumban, az Egyesült Királyságban csökkent a húsfogyasztás, az emberek másfajta terményekre vágynak. Például hüvelyes termékekre, és ez megint csak visszavezet bennünket az agroökológiai gyakorlathoz, mert ugye itt a, nitrog, a talaj nitrogén tartalmával is ez összefügg. Intenzív gazdálkodás, expanzió, gyakorlatilag Európában annyi öm, öm, élelmiszer dobunk ki, amivel 250 millió embert lehetne élelmezni. Ez az utolsó szlájd. A kutatási networkkel, amelyet említettem, a következőkre jöttünk rá. Vannak itt különböző politikák, amelyeket a különböző színek jellemeznek, adaptáció, klímaváltozással kapcsolatos alkalmazkodás, önellátó képesség, gazdaságok, méretének növekedése, a hatékonyság, termelékenység növekedésének érdekében, aztán, hogy hogyan hat a klímaváltozás erre a szektorra, hogyan lehet politikailag fellépni, aztán uh, itt van a talaj a használatánakban való um, változások, illetve láttuk azt is, hogy vannak ezekben az országokban fragmentált politikák is, itt valamit tennünk kell mert a tudomány hozhatja a tudást, és a politikával együtt előre lehet lépni. Most, hogy összefoglaljam, hatalmas potenciál rejlik az innovációban. Ez egyfajta részvételen alapuló a megközelítést igényel a kutatók, a gazdák és a politikusok együtt mikrobioma, itt nem csak a talajról beszélünk, hanem az állatok, a növények és az emberek mikrobiomájáról is, amelyek mind összefüggésben állnak egymással. Beszéltünk már a genetikáról és, a new, és az új ö, technológiákról. Nagyon fontos az, hogy itt is holisztikusan gondolkozzunk, és lássuk az interakciót, a komplexitást mindebben, mert fontos lenne, hogy a helyi politikusok és a gazdák is egymással kapcsolatban legyenek. További kutatásra van szükség ahhoz, hogy a mezőgazdaságot egy nagyon-nagyon gyors változás miatti kihívásoknak meg tudjuk feleltetni, mert ez a változás igen gyorsan mutatkozik meg, főként Észak-Európában. És aztán itt van a mm, széndiokszid megkötés, és végül a vetésforgók adaptálása és a mm, kidobott élelmiszerek, tehát az élelmiszer pazarlás visszaszorítása. Ez pedig a hatos klaszterbe tartozik, a fenntartható és ellenálló élelmiszeripari rendszerek kialakítása Európában és azon túl. Köszönöm szépen a két előadónknak, hogy megtartotta a prezentációját, most pedig megadjuk a szót a kutatási főigazgatóságtól Jean-François Ulónak. Parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak de euh, Horizon Europe, euh, de la situation euh, de la discussion qui a... Nézzük, hogy hogyan néz ki a vita jelenlegi állása, és hogy mik a kihívások a Horizon Európával kapcsolatban. A bizottságnak a javaslatait az innováció vezérli. Egy olyan javaslatot tettünk, amelyet igen hamar elfogadott mind a tanács, mind a parlament. Tehát gyakorlatilag már márciusban, tavaly márciusról beszélünk, megtörtént ez, sikerült az intézmények között megállapodásra jutni, és ennek köszönhetően folytathattuk a munkát. Különösen fontos azt látni, hogy a Horizont Európa struktúrája három pillérből áll, épp úgy, mint a Horizont 2020, de a pillérek picit másként struktúrálódnak. Az első a kutatás mégpedig az alapkutatás. Tehát itt gyakorlatilag a kutatók azok, akik kedvezményezeti helyzetbe kerülnek, egyfajta bottom-up projekt lesz a jellemző, tehát a kutatók által javasolt projekteket fogjuk támogatni. A második pillér olyan kutatásra vonatkozik, ahol konzorciumok a kedvezményezettek, tehát különböző intézmények, kutatóintézetek vagy egyetemek jelentik ezt, akik különböző tagállamokban vannak, tehát egyfajta kollaboratív megközelítést támogatunk ezen keresztül. És végül a harmadik pillér, az innovációra vonatkozik, itt pedig egy európai innovációs bizottságot kívánunk létrehozni, amely új megoldások, új gondolatokat fog támogatni. Ami a mezőgazdaságot illeti, nem szabad, hogy szektoriális megközelítésről beszéljünk, amikor digitális vagy precíziós mezőgazdaságról beszélünk, akkor az innovatív megoldások, amelyek más tudományterületekről érkeznek, ezeket is a mezőgazdaságban alkalmazni lehetne. Egy másik elem, amely új munkamódszert hozott, a missziók léte. Természetesen itt is felmerül a kérdés, hogy vajon ezek tényleg újak-e vagy sem. Az Apollo misszió azért például már elég régi, de hát milyen fajta missziókról beszélünk itt mi most? Olyan projektekről, amelyek ambiciózus célokhoz, realista, de ambiciózus célokhoz kötődnek és amelyek meg fogják ténylegesen változtatni az emberek életét, tehát szeretnénk ténylegesen hatással lenni az állampolgárok életére, és hogy ezen keresztül a Green Deal, a zöld megalapodás irányába haladjunk, és egy fenntartható gazdaságot szeretnénk támogatni. Ezen kívül ehhez megfelelő pénzügyi támogatásokra van szükség. Öt területet választottunk ki, ezekben született megállapodás, amelyekben projektportfóliókat is meg fogunk állapítani a Horizont Európán keresztül. A rákutatás az egyik ilyen, az egészségügyön belül, a klímaváltozáson belül az adaptáció kérdése, az alkalmazkodás kérdése, beleértve a társadalmi változásokat. A harmadik terület az óceánok, a városok léte, tehát klímasemleges városok létrehozása, és a mezőgazdaság is ide tartozik, főként a talajgaz, talajgazdálkodás, illetve az élelmiszertermelésen keresztül. Miért ennyire fontos a talaj? Hát el kell olvasni az IPDS jelentését, amely tavaly kimutatta, hogy 75%-a a földjeinknek, a talajunknak nagyon rossz minőségű, ez pedig azt mutatja, hogy gyakorlatilag a termőréteg elvékonyodott, ennek pedig rossz hatása van az élelmiszertermelés minőségére is. Olyan statisztikákat olvasunk az elmúlt nyolc évre vonatkozólag, hogy a talaj már mesterségesé vált, 7%-kal növekedett a mesterséges anyagtartalma. Kicsit Többet szeretnék majd beszélni a jövőben a talajokról, illetve a mm, élelmiszertermelésről. Hogan biztos volt az, aki ezt a javaslatot az asztalra letette. Én úgy gondolom, hogy a talajt még továbbra sem ismerjük jól, és fontos lenne, hogy a talajt, a mikrobiómát tanulmányozzuk, megfelelő kutatói, kutatásprogramokat dolgozzunk ki, és ne csak a kutatók, hanem egy nagy, szélesebb kontextusba helyezett kutatást végezünk el, amelyben a kommunikációs szakemberek, gazdák és kutatók is részt vesznek, illetve üzletemberek. Ezt meg is tettük egyébként, Hollandiában van már egy ilyen konzorcium, és azt gondolom, hogy a missziónak a megközelítése egészen más lesz, a múltbéli kutatási programokhoz képest. Ez teljesen új lesz, és részt vesznek majd benne az állampolgárok is. Meg fogjuk kérdezni az emberek véleményét, hogy miért gondolják fontosnak ezt vagy azt, és szerintem ezen keresztül kell újfajta kutatást végeznünk. Tehát nagyon fontos az, hogy aktív gazdák is vannak az igazgató tanácsban. Köszönöm szépen az előadásokat. Ismét lehetősége van a kollégáknak kérdések föltételére. Egy perc, 30 másodperc jut minden kollégára. Katainen kolléga kapja elsőként meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr. Köszönöm mindenkit a hozzászólónak. Nagyon érdekes információkat kaphattunk, nagyon érdekes eh, tudományos információkat kaptunk, és nagyon fontos, hogy ezeket a kutatásokat el is végezzék a Horizon keretében. Ha megnézzük a Horizon 2020-at, eh, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon fontos adatokról van szó. Nagyon fontos az, hogy, a, hogy ezek az eredmények elérjenek a gazdálkodókhoz, mert különben felesleges lesz ez a gyakorlat. Ennek a gyakorlatnak a gazdálkodóknak kell a középpontba állniuk, de nem szabad elfelejteni a fogyasztókat sem, hiszen ez mind kihat a végfogyasztókra is. Tehát általánosabb keretben kell szemlélnünk mindezt. Tudnunk kell azt, hogy a fogyasztók mit tudnak ezekről a tanulmányokról egyáltalán, és ha már a támogatásról beszélünk, nagyon nehéz jelenleg a helyzet, hiszen most zajlik az MFF-ről a tárgyalás, és híreszteléseket hallunk egyelőre. Nem tudjuk azt, hogy mit fogunk kapni költségvetés szempontjából mindenre. Valószínűleg kevesebbet fogunk kapni, mint a 10 millió a múltban, és kíváncsi vagyok mindannyiuk véleményére, hogy ha csökkenés lesz a horizonnál, akkor hogyan tudjuk elérni a Green Deal céljait? Köszönöm szépen, és köszönöm a felszólalóknak is az előadását. Persze, érdekes az állattenyésztésben az innovációról való a beszéd. Mit gondolnak a kutatók azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bíróság genetikailag módosított termékekről szóló a bírósági ítélete vajon milyen hatással lesz a növény nemesítési projektekre vonatkozóan? a Wageningeni Egyetem, nem tudom, hogy jól mondom el nevét, egy kicsit nehéz ez nekem, spanyolként. Nos, hát kik dolgoznak pontosan ezen a projekten, és az Európai Bizottsághoz is lenne egy kérdésem, miért annyira sürgős az, hogy a Horizon 2020-as programot módosítsák, a helyet, hogy az Európa, illetve a Horizont Európába ö, beépítenék ezeket a változásokat. A sietség nem jó tanácsadó. Én azt gondolom, hogy ez problémákat fog okozni a projektek kezelésében. Az Horizon Európával kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy a gyakorlatban hogyan fogják biztosítani az állampolgári részvételt a projektekben. Köszönöm, kollégám. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy kérdésem Csöpp úrhoz. Mindannyian egyetértünk, hogyha nincs mezőgazdasági innováció, akkor nem tudunk megfelelni a kihívásoknak, olyanoknak, mint például a klímaváltozás. A termelőktől a fogyasztói stratégia sokkal ambiciózusabb célt tűz ki a gazdálkodók elé. Csökkenteni kell a növényvédőszerek műtrágyát, a mezőgazdasági innováció hozzájárulhat ahhoz, hogy nagyobb legyen a függetlenség. Mit gondolnak az új növénytermesztési technológiákról, olyanokról, amelyek génmódosításon alapulnak. Az állampolgárok joggal aggódnak-e az ilyenfajta tudományos beavatkozás miatt? Dorfman kolléga? Köszönöm szépen, nagyon érdekesnek tartottam azt, amit Csup úr mondott. Bemutatta, hogy egy tagállami vállalkozás, amelynél ön is dolgozik, a növény eh, nemesítés területén mennyiféle különböző lehetőséget tud felhasználni, és hogyan tud újabb és újabb lehetőségeket a jövőre felmutatni. Az új eh, növénynemesítési technológiákkal kapcsolatban lenne a kérdésem, mi az ön eh, helyzet értékelése? Van esetleg tovább, van egyetlen egy további lehetőség, vagy lesz itt valami fajta technológiai áttörés annak érdekében, hogy az ön által itt most felmutatott lehetőségeket a gyakorlatban is hasznosítsuk. Köszönöm szépen, Buda kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelmesen hallgattam az előadókat, és az első hozzászólásra a cukorrépa példájára szeretnék kitérni. Hány cukorrépa termelő alkalmazza gyakorlatban azt, amit önök a kutatásban elértek? Tehát az önök kutatási eredményeinek mennyi volt a gyakorlati hozadéka? Engem az érdekelne, hogy a tudomány mennyiben Eh, alakítja át a gyakorlatot, mennyiben válik a gyakorlat részévé. Önök is láthatták, hogy a vegyi anyagok használata hektáronként eh, hogyan alakul, hogyha most egy összehasonlítást készítenének az Európai Unió és mondjuk a Mercosur országok között, nem csak a cukorrépa termelésről van szó, más termékeket is nézhetnénk, akkor ebből az összehasonlításból látható-e, hogy bizonyos vegyi anyagokat hektáronként például a cukorép esetében mennyitben használnak. Schneider kolléga Köszönöm szépen az érdekes hozzászólásokat, és úgy gondolom, hogy egyetértés van közöttünk az, abban, hogy a lehető legjobban csökkentsük a vegyi anyagok felhasználását, a növényvédőszerek használását. Mindenképpen az új eh, növény nemesítési technológiákba eh, kell, és növénytermesztési technológiákba kell fektetnünk. Úgy gondolom, hogy a növényvédőszerek nélküli mezőgazdálkodás is lehetős, eh, lehetséges, ezt ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy ez az állítás, ez milyen konkrét bizonyítékokkal alátámasztott tudományos megállapításokon alapul el, hiszen vannak különböző kártevők, különböző gombák, amelyek ellen nincsen más ellenszerünk, és vannak olyan tagállamok, ahol most már azt láthatjuk, hogy nincsen semmiféle ellenszerünk ezek ellen a támadások ellen. Röjszem kolléga. Köszönöm szépen. Csatlakoznék ahhoz, amit Katalin kolléga mondott. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy eh, a Horizon Európal eh, kicsit lassítsunk, és eh, megfelelően szembenézzünk a mezőgazdaságban szembejövő kihívásokkal. Köszönöm szépen a világos és érthető előadásokat. Ezek is mutatják, hogy mennyire fontos az új fajok nemesítése a mezőgazdaságban hiszen ha megnézzük a küszöbön álló kihívásokat, így például a növényvédőszerek csökkentésének szükségességét, erre tudunk majd építeni. Az új eh, növénytermesztési, növénynemesítési technológiákkal kapcsolatos eh, jogszabályokra vonatkozóan azt hallottam, hogy Európa most azzal van elfoglalva, hogy jogszabályokat alkosson, de nagyon megnehezült ez, és ezt hallottam a hozzászólásokban is. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezeket az új növénynemesítési technológiákat még egyszer alaposabban megvizsgálnánk. Köszönöm szépen, Liző kolléga. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni a felszólalókatnak. Árnyékjelentéstevője vagyok a Horizon Európa programnak, az ITRE-ben az ID frakciótól érkeztem, és egyébként itt pottag vagyok. Örülök annak, hogy itt vagyok, de lenne néhány kérdésem is mert szerencsére a témával behatóbban foglalkozni tudtam, és több kérdésem is lenne, örülök annak, hogy itt van a bizottság is. Melyek a legfontosabb célok a misszió tekintetében? Mire gondolok? Minden egyes missziót megoldások vezérelnek, úgyhogy gondolom, hogy ehhez képest a legfontosabb célok már ismertek de én nem vagyok biztos abban, hogy miután nem ismerjük a pontos büdzsét, nem fogjuk tudni azt sem, hogy az egyes programokhoz mennyi pénzt fogunk tudni adni. Hallhattunk egy olyan témáról is ma, hogy egy új fajta kidolgozásához, nemesítéséhez tíz évre van szükség. Milyen hosszú lesz egy-egy misszió? Erről is sokat kell majd még beszélnünk, ezt a kollégáknak is mondom. A november 12-i non-paperben azt olvasom, hogy a missziók egyfajta célt határoznak meg, de azt nem mondják el, hogy hogyan kell odáig eljutni. A ö, talaj, egészség, élelmiszer misszióval kapcsolatban az jelenik meg, hogy ez egy fontos eszköz lesz annak érdekében, hogy a talaj fontosságát hangsúlyozzuk, és megoldásokat dolgozzunk ki a talaj funkcióinak megőrzése, illetve visszaállítása érdekében. Megoldásokra akarunk itt koncentrálni, vagy sem, és van-e, tehát létezik-e már ilyen kapcsolat, amely a állampolgárokra vonatkozik. Ez nagyon fontos lenne, hogy az állampolgárokat bevonjuk ebbe a folyamatba. Nagyon sok kérdésem lenne még, de nem akarok visszaélni a türelmükkel. Köszönöm szépen, akkor áttérnénk az utolsó válaszkörre. Remélem, hogy sikerül azt a mutatványt bemutatniuk, hogy a rendelkezésre álló három perces rövid időben minden kérdést megválaszoljanak. Csup úr. Um, Megpróbálom csoportosítani a kérdéseket. Az első kérdés arról érkezett, hogy uh, mi a véleményünk a GMO-król és a 2018-as Európai Bírósági Döntésről. Ez hogyan hat ki a kutatásunkra? Egyértelműen ez kihat a kutatásra, ezt el tudom mondani. A miénkre nem. A GMO szabályozás nem hat ki, illetve az új természetes technológiákról szóló döntés nem hat ki. A mi cégünk kicsi igazából, számunkra nem tudunk, mi nem tudunk befektetni ilyen technológiákba, amelyben nem vagyunk biztosak, hogy tud, tudjuk használni azt. A nagy cégek tudják ezt használni, mi nem. Az MIT kapcsán, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez jó-e vagy nem, tudományos szempontból nincs ok arra, hogy ez rossz lenne, főként akkor az NBT-k vagy a precíziós termesztés egy nagy szó, emögött számos különböző dolog húzódik meg, és ezeket lépésenként kell megvizsgálni. Hogyha ez regenerálja a, a természetes diverzitást, akkor ezt nem kell másképp tekinteni, mint a természetes variációt. Igazából ez um, csak időt uh, takarít meg, semmilyen nem természetes dolog nem történik itt, én nem aggódok elett. A GMO-k miatt sem aggódok. A, a, a GMO-knak már régóta jó eredményei vannak. Dafman úr ön arról kérdezett, hogy a jövőben ez tényleg lehetőség számunkra-e, és ez nagy változást eredményezhet-e. Azt kell mondjam, hogy nem tudom, tényleg nem tudom, mert eh, tényleg meg kell vizsgálnunk ezt, ez pénzbe kerül, de úgy gondolom, hogy valóban ez sokat változtathatna, ez az én személyes véleményem. Értékelni kell ezt pontosabban, de időt kell szakítani erre, meg kell vizsgálnunk ennek a technológiának a fenntarthatóságát, lehet, hogy sokkal gyorsabban kialakul a rezisztencia, ezt próbált, de ehhez idő kell, ezt próbáltam ezeket megmutatni, elmondtam, hogy nekem tíz évre van szükség. Buda úr azt kérdezte, hogy mi eredménye van a növény termesztésnek ilyen szempontból, a nemesítésnek. Ezt eljutatjuk a gazdálkodóknak, ők a mi fogyasztóink, Tíz évvel ezelőtt volt egy, egy növénybetegség, amely a cukorrépát sújtotta. Ez a betegség most már nem lehetséges, mert megtaláltuk a rezisztencia módját. időbe tellett, tíz évbe tellett ez, hogy megtaláljuk, de lehetőség volt ez. Tehát a növénynemesítés sok mindent eleményezhet, de ehhez időre van szükség. ki lehet venni az összes kémiai eszközt, a növényvédőszereket. A társadalom szeretné ezt csökkenteni, ezt nem akarom kommentálni, rendben van, ez jó, én is állampolgár vagyok, de kellenek intézkedések, hogy ezt ellensúlyozzuk, és a növénynemesítés ez segítheti. Vannak gomb, hogy, hogy ez működik-e másfajta gombákkal szemben, azt nem tudom. Szerintem lefettem a legtöbb kérdést. Bacher németre váltok az anyanyelmemre. Um, ähm, eine Frage kam. Érkezett egy kérdés itt a sorok közepéről. Az állatokat kihagytam, mert csak 10 percen volt. Akkor kezdem előről. Tehát nem szóltam az állatokról, mert hogy csak 10 percem volt a hozzászólásomra. Ennek ellenére megemlítettem, hogy az agroökonológiának foglalkoznia kell ezzel. A régi fajokat, ősi fajokat helyettesíteni kell. Nem vagyok genetikus sem, növénytermesztő sem, állattenyésztő, de annyit tudok én is, hogy erre hangsúlyt fektetnek, arra, hogy az ősi fajokat az állattenyésztésben felhasználják. Aztán ön beszélt arról, Lizi asszony beszélt arról, hogy a normális, az, az átlag polgárt és a gazdálkodókat mennyire vonjuk be a munkába, ezekbe a folyamatokba. Itt van az EGP Soil, annak is két csomagja, ahol workshopok keretében gyakornokokkal foglalkozunk. Minden egyes tagállamnak egy szolgáltatási pontot kell létrehoznia, ahol összekötik egymással a gazdálkodókat, a politikusokat és olyan vállalkozásokat, amelyek például a növénynemesítéssel foglalkoznak. Az IGP szóban ezt a módszert választottuk arra, hogy a különböző érintetteket bevonjuk a folyamatba, itt különböző kérdőíveket, workshopokat alkalmazunk, és a projekt egyébként még kialakulóban van. Ez egy bizonyos módszer, biztos, hogy vannak más módszerek is. Aztán Schneider asszony tette fel azt a kérdést, hogy mi van a növényvédőszerekkel. Úgy gondolom, hogy e, idő kell ahhoz, hogy eljussunk oda. Az északi országokban a fuzárium az nagyon nagy problémát okoz, és a klímaváltozás következtében betörő új rovarfajok bizonyos termékeket ki, is kellett vonni a piacról, úgyhogy nagyon-nagyon nyomás, hogy új termékeket fejleszünk ki, és nagyon sok ötlet van, amelyek a biokémia területéről érkeznek. A svéd kollégák például egy kérdést intéztek hozzánk, hogy adott esetben növényházban meg tudnánk-e vizsgálni, meg tudnánk-e vizsgálni, egy bizonyos növényfaj az valóban termeszthető-e, és utána kerül majd ki a szabadföldbe. Tehát elvben úgy gondolom, hogyha ilyen célokat tűzünk ki, akkor azt is meg kell határozni, hogy jutunk el az ilyen célokhoz. Aztán egy záró gondolat, beszéltem a tudósainkkal, Erik Schulmannal, ő a növény genetikának a szakértője, ő azt mondta, hogy a jelenlegi jogszabályok őt és a csapatát megakadályozzák abban, hogy bizonyos, gyakorla, bizonyos módszereket bevezessenek, alkalmazzanak a gyakorlatba vannak bizonyos eh, módszerek, amik pedig precízek lennének, hiszen bizonyos génszekvenciákat ki, illetve be tudnak kapcsolni eh, a növényben. Eh, én nem vagyok annak a tudós, hogy itt most egy génmódosító szervezetről beszélünk, akkor vagy sem, de egy biztos, hogy a tudománynak meg kell adni a lehetőséget, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználja, és európai szinten kell eszmecserét folytatni arról, hogy az eddigi jogszabály alkotás mennyiben átalakítandó, átgondolandó, és Ebbe be kell vonni az érinteteket, a tudósokat, bizonyos gazdálkodókat, akiknek növény, különböző fajokkal van problémájuk, illetőleg nyilvánvalóan a vállalkozásokat is. Elnök, köszönöm szépen, zárásképpen pedig ismét a bizottság François ülő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A ránk, vagy a nekünk szegezett kérdések leginkább a büdzsére vonatkoznak, ha jól értem. Persze ezt érthetik, hogy most a tagállamoknál a labda. Gyakorlatilag annyit mondhatok el, hogy a bizottsági javaslatok, amelyek ugye a GDP arányosan az 1,11 százalékos büdzsétervezetre vonatkoztak. Nos, hát ezen belül ugye a 100 milliárd euróra értékelték a bizottsági javaslatban a kutatási támogatásokat. Ezek a bizottsági javaslatot tartalmazzák, ezt még egyszer hangsúlyoznám. A Horizon 2020 esetében már kiderült az, hogy nagyon sok jó projektünk van, amelyeket nem tudtunk finanszírozni. A projektek kiválasztása szempontjából voltak ezek problémásak, és gyakorlatilag még tovább is lehetne menni a 100 milliárdhoz képest. Tehát itt megint csak nagyon fontos lenne a mezőgazdasági eh, támogatás is. Főként a mezőgazdasági kutatásra gondolok, klaszterekről, a hatos klaszterről beszéltünk, eh, amely a legjobban megfelel azoknak eh, a kérdéseknek, amelyek a mezőgazdaság, a biogazdálkodás és um, az ehhez kapcsolódó témakörökre vonatkoznak. A misszióknak meg lesz a maguk büdzséje, és ezeket uh, be fogjuk osztani a Horizon 2020-on, illetve a Horizon Európán belül. Volt egy másik kérdés azzal kapcsolatban, hogy hogyan vonjuk be az állampolgárokat ebbe a folyamatba. Itt is világos, hogy az Európai Bizottságban ugye van 50 ember, aki ezzel foglalkozik. Ténylegesen szükség van az emberek bevonására, de ez egy kétoldalú kommunikációt kell, hogy eredményezzen. Fontos lenne mobilizálni a tagállamokat is. Aztán lesznek itt talajnapok. Ezzel kapcsolatban célzott információkat, illetve mezőg fogunk kiosztani, de a mezőgazdasági vásárokon is ott leszünk, és lesznek kétoldalú vagy két, kétirányú kommunikációt erő, segítő kollégák, akik majd kimennek a terepre, és beszélnek az emberekkel arról, hogy miért fontos a mezőgazdaság, a talajgazdálkodás és az élelmiszertermelés kapcsolata. Itt másfajta ö, megoldásokra van szükség, és ezt fogjuk támogatni. Ja, vielen herzlichen. Köszönöm szépen. Elérkeztünk meghallgatásunk végére. Szeretnék minden előadónak köszönetet mondani. Nagyon hasznos információkat adtak közre, amik elősegítik a további eszmecserét. Nagyon sok ösztönzést kaptunk önöktől, amit bele fogunk tudni építeni a munkánkba. Még van két-három napi rendi pontunk, amit el kell végeznünk. A 15-ös rendi pont a koordinátorok ülés által kiadott ajánlások jóváhagyása. Kiosztottuk ezeket, van néhány helyesbítés, így például eh, a kiküldetések esetében úgy döntöttük, hogy Dániába és Olaszországba megyünk, és Japán esetében pedig eh, egy írásbeli eljárást fogunk lefolytatni. Úgyhogy vitatkoztunk eh, a naptárról, ez volt aztán a végső döntés, ami született a koordinátorok ülésén. Dorfman kolléga szeretne még hozzászólni. Ha jól emlékszem, nem így történt azt mondtuk, hogy Japánban mindenképpen el szeretnénk jutni, és megnézzük, hogy a naptárban mennyiben van hely Dániára, Olaszországra, és ebben állapodtunk, abban állapodtunk meg, hogy ezzel kapcsolatban egy írásbeli eljárás folytatunk le. Ezt én így értettem a dolgokat az biztos, hogy három utazás az túl sok lenne, úgyhogy mindenképpen kettőre kellene korlátoznunk az utazások számát. Az elmúlt időszakban is az volt a probléma, hogy alig volt, aki velünk jött, úgyhogy a három utazás helyett kettőt kellene csak tartanunk. Én nem szívesen mondok ellent, de mi tényleg úgy döntöttünk, hogy két utazást tartunk, Japán az a kvótán kívül esik, Olaszország és Dánia mellett döntöttünk, azt mondtuk, hogy Japánról majd később beszélünk, megpróbáljuk valahogy belerakni a naptárba. Én legalábbis így értettem a meghozott döntést, nem tudom, hogy hogyan tudjuk ezt az ellentmondást feloldani, vagy hogyan tudjuk reprodukálni az elhangzottakat, rekonstruálni az elhangzottakat, de ha jól emlékszem, mi így döntöttünk. Jó, és akkor áttérünk az egyéb napirendi pontra. A részemről csak eh, azt adnám közre, hogy a következő ülések március 18-án, 19-án lesznek. A koordinátorok ülésén eh, arról is döntöttünk, hogy lesz egy rendkívüli ülés március 12-én 9 eh, órakor, tehát a Strasburgi héten, ahol Kirikaides biztos fog két-három órára rendelkezésünkre állni, és lehetőségünk van a termelőtől a fogyasztói stratégia megvitatására, hiszen utána két-három hét múlva kikerül a közlemény, és aztán Timmermans biztossal is lesz lehetőségünk a közlemény kiadás előtt egy héttel még egyeztetni. Ezt szeretem volna tehát még közreadni a következő ülések időpontja, ahogy az a napi rendben szerepel, lesz. Köszönöm azoknak, akik az utolsó pillanatig maradtak, hogy itt voltak. Köszönöm szépen a titkárságnak a meghallgatás megszervezését, és legkésőbb március 12-én találkozunk újra. Kellemes estét kívánok mindenkinek!